nehmen unsere Beratungen wieder auf und Kedves kollégák, folytatjuk. A számvevőszék képviselői még a reptéren várakoznak, úgyhogy még nem tudnak itt lenni. Rossz úr nem tudott ideérni, eh, úgyhogy amikor megérkeznek, akkor hozzászólnak. Szelmájer úr, az Európai Bizottság főtitkára, először van itt a szakbizottságban, örülünk, hogy itt van. Hát önről, mert azért sokat beszéltünk, és az eljárásról. Eh, úgyhogy önt, mint személyt nagyon jól ismerjük, ismerünk, úgyhogy foglalkoztunk ezzel a kérdéssel és ezért is örülök annak, hogy ma egymással beszélünk, és nem egymásról. Mivel Rosszó úr nem tud itt lenni, és csak akkor tud hozzászólni, ha megérkezik, ezért önnek adom meg a szót azonnal, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy meghívtak az éves mentesítés összefüggésében. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót ugyan a számvevőszék elnöke még, képviselője még nincs itt, remélem, hogy ez a nemzetközi számviteli szabályoknak megfelel, hogy én az ő távollétében szólok hozzá. Minden esetre én is örülök, hogy végre találkozunk, soha nem találkoztunk még személyesen. A bevezetőmet négy részre szerettem volna osztani. Először is hadd mondjak néhány szót, hogy az Európai Bizottság főtitkárának mi a szerepe ennek, ebben az eljárásban jó lenne tudni, hogy milyen célra beszélünk erről a kérdésről. Másodszor az 2017-es mentesítési eljárásról magáról is szólok néhány szót, aztán még egy dolog, ami fontos a jelentéstevőnek az Európai Unió hozzáadott értéke, a munkálataink során, és néhány szó, hogy hogyan készülünk a 2019-es érdekes évre. Nos, az első pont, mi az európai főtitkár szerepe? Azért szeretnék mondani néhány szót erről, mert az Európai Bizottság főtitkára máshogy működik, mint hivatal, mint az Európai Parlament főtitkára. Az Európai Parlament főtitkára az adminisztráció vezetője, a közigazgatás vezetője. Az Európai Bizottságban ez nem így van. Az Európai Bizottság az 50-es években jött létre, azóta három fő funkciója van. Az első funkció, mi vagyunk az Európai Bizottság bizottság segítői abban az értelemben, hogy az szóbeli és az írásbeli eljárásokat mi készítjük elő. Másodszor mi állítjuk helyre a koherenciát az Európai Bizottsági Szolgálatok között. Ez nagyon fontos, a főtitkár koordinál, koherenciát hoz létre következetesen, de nem diktál, nem egy diktátor, és harmadszor pedig mi biztosítjuk a zöggenőmentes intézményközi együttműködést, főleg az Európai Parlamenttel, Tanácssal, de a Gazdaság és Szociális Bizottsággal, a Régió Bizottságával és a Nemzeti Parlamentekkel is. Mindennek során az elnök illetékesége alá tartozunk, segítjük az ő munkáját, és a Juncker, elnök, Juncker bizottság óta az alelnököt is támogatjuk és segítjük. Ez azt jelenti, hogy a főtitkár nem az adminisztráció feje, nem mi vagyunk a fegyelmi főnök, nem mi vagyunk a költségvetésért felelősek, ehhez erre vannak külön főigazgatóságok, mi igyekszünk a koherenciát helyreállítani. Nos, néhány szó a 2017-es mentesítési eljárásról. Azt gondolom, hogy mindannyian hallották Ötinger biztostól és a többi biztostól is, úgyhogy csak összefoglalóként hadd mondjam el, néha a dolgok jobban mennek, mint vártuk. 11. éve a számvevőszék úgy döntött, vagy úgy határozott, hogy megfelelőek az elszámolások, a, ez persze elvárható, teljes mértékben elvárható, de érdemes hangsúlyozni. A hiba határ 2,4%, ez is javulás, harmadszor pedig az adminisztráció oldalán nyilván a számvevőszék megerősíti ezt majd, nincs anyagi hiba, E, persze, hát erre se kell büszke lenni, ez magától értetődő, de azért ki kell emelni. E, ettől persze nem szabad e, a babérjainkon ülni. Folytatjuk a munkát az európai parlamenti választásokra, amikor önök készülnek, akkor mi a pénzügyi tervre koncentrálunk, amely, koncentrálunk, amely mindenki nagy árkus szemekkel figyel, és azt nézzük, hogy a megfelelő módon költik el a költségvetést, hagyják el végre a végre a költségvetést, a tagállamok felelősek a költségvetési végrehajtás 75%-áért, erre figyelmeztetni és emlékeztetni kell őket. Az Európai Bizottság, a Parlament és a Számvevőszék szövetségese, hogy a abban, hogy elérjük azt, hogy a teljesítmény legyen a kulcsfontosságú kritérium, ezek ez elengedhetetlen. A pénzügyi tervben is erre koncentráltunk, amit a bizottság májusban, júniusban nyújtott be, és egyértelmű, és néha váratlan előrelépést értünk el a pénzügyi terv tárgyalásokkal kapcsolatban. Néhány szó a teljesítményről. Milyen konkrét hozzáadott értéket lehet most megállapítani. Ahogy ezt már elemeztük, azokra a területekre koncentrálunk, amelyekért a főtitkár felel. Először is az európai szemeszter eljárás, a parlament és a tanács együtt hozták ezt létre a pénzügyi válság tapasztalatai után. Tíz évvel a pénzügyi válság után én vagyok az utolsó, aki azt mondaná, hogy minden jól működik és tökéletesen működik, de egyes dolgok eh, jelentősen javultak. A parlament, a tanács és egy kicsit a bizottság is fele, eh, köszönhetik, neki köszönhető az, hogy eh, javul a helyzet, hatodik éve növekedés van a gazdaságban, nagyon hosszú ideig Európa nem növekedett, nem volt olyan időszak, hogy hat évig növekedjen az európai gazdaság. Majdnem 240, ez, 240 millió munkahely van és ember dolgozik, ez is nagyon magas. 1,7% az infláció, ez néha nem erről olvasunk az újságokban. A deficitet csökkentettük 0,6%-ra, 6,2%-ról, ami a pénzügyi válság idején volt, egy országban a túlzott deficit eljárásban, 11 helyett. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletes, de nagy előrelépésre került sor, és az Európai Unió a válság előtti időszakra tért vissza, ahhez csatolt vissza, ami a növekedést, a foglalkoztatást és a beruházást illeti. Ami a beruházást illeti egyébként, szoros együttműködésben a parlamenttel létrehoz, és a tanácssal létrehoztuk az Európai Stratégiai Beruházási Alapot, egyesek Juncker alapnak nevezik ezt, és nagyon nagyra értékeltük az önök támogatását. Ez egy kis forradalom volt a pénzügyeinkben, hiszen 16 eh, milliárdot vettünk ki az európai költségvetésből, hogy eh, magán eh, beruházást generáljunk. Most 400 milliárd eurónyi beruházás valósult meg ebből a 16 milliárdból. A Juncker alap 1,4 millió munkahelyet hoz létre a jövő végéig és 1,6%-kal növekszik a GDP. És mivel önök a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, a 16 milliárd 1,6 100%-os növekedést, 1,4 millió munkahelyet teremt, a kvantitatív easing ez 1,9% GDP növekedést jelent, de sokkal nagyobb beruházással. Tehát az európai költségvetés sokkal kevesebb pénzből majdnem ugyanannyit érte, ér el és egyes a kvantitatív easing mellékhatásai nélkül. Egy másik dolog, amin dolgoztunk a múltban, eh, korábban, és ezt mindenképpen említeni kell, lehet, hogy ezt nem lehet eh, számokban mérni, de az európai szociális pillér, ez nagyon fontos. A parlament, a bizottság és a tanács egyetértettek abban tavaly, hogy közös értékek alapján hat, hozzák ezt létre. Az első alkalommal kerül arra sor, hogy közösen megpróbáltunk hát egynevezőre hozni az európai szociális sztenderdeket. Erre a belső piacnak nagyon nagy szüksége van, és az Európai Bizottság ezt kihaszn, ezeket a közös sztenderdeket az eredménytáblán mm, alkalmazza. És ez szociális pillért emellett az új legislatív intézkedések alátámasztására is használjuk, és az európai szemeszter gyakorlatban. A negyedik pont, amit említeni szeretnék, az azzal kapcsolatos, hogy mi a, a kereskedelem szempontjából milyen előrelépés van, ez nagyon vitatott kérdés. A kezdetekben legalábbis nagyon vitatott volt, de ez most úgy tűnik, hogy megváltozik, mert Donald Trump és a Brexit óta rájöttek az emberek, hogy az érték alapú nemzetközi rendszer, amely nyitott, amelyben együttműködünk egymással, és amelyben win-win helyzetet akarunk elérni, ez valami olyan dolog, ami az európai érdekeket, érdekekben áll, és az Európai Bizottság Japánnal kereskedelmi egyezményt eh, tárgyalt ki. Ez a, a világszintű GDP egyharmadát fedi le, ez nagyon soknak tűnik. Tanultunk valamit a múltból. A eh, kereskedelem úgy tűnik, hogy egy nagyon absztrakt dolog, és nem csak eh, győztesei, nyertesei vannak, ez igaz, de nagyon sok nyertese van a parlamentnek és a tanácsnak és a tagállamoknak az volt az elvárása, hogy legyen legyen átlátható a folyamat, az EU Japan Trade in Your Town című weblapon utána lehet nézni ennek az egyezménynek a hatására, hatásának a helyi gazdaságra. Több mint 6000 spanyol cég van, 6246, eh, akik eh, Japánba exportálnak, 92%-uk eh, KKV, hogyha zoomolják ezt a térképet, látják, hogy hárman Szaragószából jöttek, származnak, 42 ezer munkahelyet teremtenek, Spanyolországban teremt ez az egyezmény, mindenki rámehet erre a weboldalra, megkeresheti az saját régióját, a céget, megnézheti, hogy milyen KKV-ről van szó. Sokan földrajzi eredet meghatározással készült termékeket tár, tár, állítanak elő, és ez nagyon fontos az Európai Parlament és a tanács, hogyha remélhetőleg ratifikálja ezt az egyezményt, akkor ennek sok pozitív hatása lesz. És aztán még egy dolog, ami az én illetékességembe tartozik. Parlament, tanács és a bizottság idén megegyezett az általános adatvédelmi rendeletben. Először um, sikerült az egész kontinensen az alapjogok um, vonatkoztatva megállapodni ebben a kérdésben. Ez jó a polgárok számára, mert az ő adataikat jobban védik, ez jó a vállalkozások számára, mert csak egy szabályrendszerben 27 vagy 28 helyet, és ez a világszerte sok rajongót tudhat magának, Japán például. A, saj, a mi adatvédelmi szabályainkat ülteti át nemzeti jogba. Brazíliában ugyanis ugyanez a helyzet, illetve más, még egyes magáncégek is a Facebook botrány után azt mondják, hogy nagyon tetszik nekik a GDPR rendelet. Tehát trendsetterek vagyunk. Az általános adatvédelmi szabálynak meg kell felelnie a az európai intézményeknek is, Úgyhogy az európai intézményeknek védeniük kell a e, polgárok e, e, adatait, akik kapcsolatba lépnek velük. Egy nagyon átfogó compliance folyamatot hoztunk létre, és kérem, hogy mindenki ezt ismerje meg nem engedhetjük meg magunknak, hogy eh, hibázunk ezen a területen, mert ez az Európai Unió eh, hírnevét eh, rontaná. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos hírek. Köszönöm, köszönettel az Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak is sikerült előrelépnünk. Hogyan készülünk az jövőre? Elnök asszony, ha megengedi, akkor ezzel folytatom. A nagyon fontos az a választás e, előkészítése, ki lesz a nyertes ennek a választásnak, ez önöknek, politikusnak, politikusoknak fontos, nekünk pedig az a feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy az Európai e, Unió az eredményeket hozza, amelyekre szükség van. A, e, elmondtuk, hogy szeretnénk megegyezni további száz jogszabályban ezeket az Európai Parlamenti eh, választások előtt kellene elfogadni, és látom, hogy egyesekben sikerül nagyon jó előrelépést elérni, másokban meg nem annyira, mert eh, a polgárokat nem nagyon érdekli eh, ez a folyamat, inkább csak az eredmény. A külföldi közvetlen befektetések screeningjében megegyeztünk tegnap. Parlamenti képviselők, biztosok voltak jelen külföldi cégek, külföldi országok, hogyha e, beruháznak Európában, akkor legyen a kezünkben eszköz arra, hogy megvédjük magunkat és a polgárokat. Először sikerült magunknak egy ilyen e, eszközt adni a kezünkben. Az Európai Bizottság főtitkársága biztosítja azt, hogy a következő bizottság képes legyen a jól felkészült adminisztrációt átadni, és ezért figyelembe vesszük az Európai Bizottság belső audit ajánlásait és a számvevőszék ajánlásait. Ebben az összefüggésben a biztosok kollégiuma a főtitkárság reformjáról egyezett meg, hiszen legutáj, legutoljára 2014-ben reformálták ezt meg, úgyhogy az elmúlt négy év tapasztalait le kell vonni, a stratégiai interakció az Európai Parlamenttel, az alelnöki rendszer működése, stb. Illetve ami a külső dimenziót illeti, az is figyelembe kell venni másodszor a, a vállalati ö, kormányzás kódexét is létrehoztuk, vagy corporate kormányzás ö, kódexét. Az Európai Bizottságban létezik egy rendszer, mely szerint minden főigazgató a saját főigazgatóságáért felel, ö, a bizottsági az általános politikai felelősség, de mi történik, hogyha valamit koordinálni kell a szolgálatok között? Ezért a biztosok kollégiuma, ha minden jól megy, holnap el akarja fogadni az úgynevezett Corporate Management Board formalizálását, amelynek a feladata az, hogy nem az, hogy döntsön, hanem az, hogy tanácsot adjon. A horizontális kérdésekben koordináljon, IT biztonság például jobb felkészülés a cyber támadásokra, illetve az adatvédelmi szabályok végrehajtása, illetve follow-up az Olaf ajánlásokra. Hogyha, Olaf, hogyha az Olaf egy policy javaslatot tesz, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet a csalást elkerülni, és hogyan lehetünk ellenállóbbak. Ez nagyon fontos. az egyéni főigazgatók és a kollégium egyéni felelősségét persze nem korlátozva. Ez egy nagyon fontos javaslat, amely holnap renden lesz. Ebben az összefüggésben az Olaffal való együttműködésünket új, lábra, új lábakra helyezzük, új alapokra helyezzük. Tudom, hogy voltak ezzel kapcsolatban már szkeptikus megnyilatkozások. Az Olaf új főigazgatójával találkoztak már, mivel új főigazgató van, és új főtitkár is van, ezért nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk, és ezért meg akarjuk szüntetni a clearinghouse-t, önök közül néhányan ezt kritikusan eh, tekintették. Az OLAF eh, a bizottságnak adott egy policy ajánlást, és eh, ezért ez fontos, hogy ezek az ajánlások a bizottság egészében végrehajtásra kerüljenek. Először szóltam hozzá itt a szakbizottság előtt, ezért beszéltem ilyen sokáig, és ezért azért is, hogy jobban megismerjenek. Igen, sok kihívás van az Európai Unió előtt, és ezen a héten még a Brexitet is még el kell fogadtatni. A Nagy-Britanniában, a Egyesült Királyságban persze ez szomorú, ez az egész hír, de minden esetre mi megtettük a feladatunkat. A populizmus, a jogállamiság helyzete eh, is nagyon, kihívá, nagyon nagy kihívást jelentenek, hogy az Európai Unió eh, előre lép, az mindenki számára jó, ez nem tökéletes, sose lesz tökéletes, de talán közösen egy kicsit büszkébek lehetünk arra, amit elértünk, eh, a tanács, a parlament és egy kicsit a bizottság érdeme is ez. Persze mi vagyunk a legkevésbé fontosak ebben az intézmény sorban. Köszönöm szépen, és várom a kérdésüket. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük a vitát. Meg is kapja rögtön a kedves kolléga a szót. Örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy késtem. Elnök asszony, tiszt tisztelt előadó, tisztelt képviselők itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Örülök, hogy itt lehetek és beszámolhatok az éves jelentés tizedik fejezetéről, az administratív kiadásokról. A bíróság a számvevőszék értékelése a 2016-os éves jelentésről Pozitív az adminisztráció kiadásai nem érik el a lényegességi küszöböt, fél százalékos hibarányjal számoltunk 55 tranzakciós mintán végeztük el az értékelést, ebből 26 kapcsolódott a bizottsághoz. Az előző évekhez hasonlóan most is találtunk néhány hibát, elsősorban személyi költségekkel összefüggésben, illetve a családi jutatásokkal kapcsolatban Ezekre felhívtuk a bizottság vezetőségének a figyelmét. A 2017-es megállapításaink és következtetéseink alapján ajánlásokat dolgoztunk ki a bizottságnak, hogy javítsák a családi juttatások, családi pótlékok kifizetésével kapcsolatos ellenőrzéseket. Tisztelt asszony, képviselők, várom a kérdéseiket. Elnök, köszönöm szépen, akkor az előadónk ki a szó, Ayala Sender asszony. Sí, pues muchas gracias, presidenta, y agradezco bueno, al señor Russo, que ha sido muy breve, pues para llegar un poco tarde. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Russzornak eh, úr is köszönöm a nagyon rövid eh, bevezetőjét, és üdvözlöm természetesen Zellmeyer urat is. Uh, távollétében eh, nevezték ki, de most van lehetőségünk arra, hogy eh, kérdéseket eh, tegyünk fel. Ezt nyilván most, mint az Elmeyer úr itt van, a kollégák nyilván meg is fogják tenni. Engedjék meg, hogy a következővel kezdjem a mondandómat. Az európai hozzáadott értékre mindenképpen nagy szükség van, hiszen ez a mentesítéssel kapcsolatos javaslatainknak egy meghatározó része. Az Elmajer úr is hivatkozott erre. De a mindennapi ügyvitel a következőképpen néz ki. 2016-ban amikor a jelenlegi a bizottság jelenlegi elnöke már a bizottság elnöke volt, Ugye ebben az évben volt a Brexit-tel kapcsolatos népszavazás, és köszönöm, hogy erre is utalt. A, volt egy ügy Szaragosza vállalata kapcsolatban, ami egy példa e, arra, hogy milyen e, kihívásokkal állunk szemben a Brexit kapcsán is, hiszen itt egy spanyol exportról van szó, és nagyon sokan félnek a Brexit-től. 2000 16 előtt nagyon sok brit költözött Spanyolországba, és hát most kérdezik, hogy vajon maradhatnak-e. Itt nagyon sok emberről van szó. Persze az jó dolog a pozitív dolgokat kiemelni, harmadik országokra ez jellemző, mi inkább mindig hamut szórunk a fejünkre. Pedig eh, el kellene magyarázni sokszor, hogy alapvetően miről is van szó. Az olasz, olaszok, az ön elődje, eh, igazából nem volt nekem nagy kebel barátom, sőt azt hiszem, hogy eh, nem is hallgatott meg engem soha hogy kedves tud lenni, hogyha valaki szintén a kedvére jár, de ha nem, akkor elég negatív a hozzáállása. Most ön a főtitkár, Zelmayer úr, és remélem, hogy önnel majd jobban működik ez az együttműködés. Mert olyan kérdés kapcsán, mint amilyen a kiberbiztonság, vagy más fontos kérdésekkel összefüggésben, az ön felelőssége is, hogy a dolgok működjenek de vannak itt más kérdések is, mint például a belső eljárások, a bizottságrál szavazások, azután a munkatársak kinevezésével kapcsolatos etikai kérdések, a jó szándékú megközelítés, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság még azért sokat tehet. Amikor ön itt konkrét szakmai kérdések, kérdéseinkre is válaszol, akkor nem elég az, hogyha ilyen általános sikertörténeteket emleget fel hogy az a, persze most nem akarom az ön személyes e, példáját felhozni, az ön kinevezését, de hogyha nem lehet itt rákérdezni arra, ami az bizottságnál történik, egy olasz kollégát idézem, ugye ha nem lehet ugye az intézmények jó hírét megsérteni, és bármit is tehetnek az intézményeknél, mert hogyha kritizálunk, akkor az rögtön nagy sajtóvisszhangot kap. Tehát sokszor elég zavaros lehet a helyzet, és hát az ön kinevezések kapcsolat, kinevezésvel kapcsolatban is finoman szólva elég nagy hullámokat vert ez az ügy, ahogyan önt kinevezték. Most ami a biztos életi van persze olyan helyzet, hogy nem tudunk közös nevezőre jutni, de hát a biztos kollégákkal azért valahogy mégis mindig bűlőre kell jutnunk. Még egy kérdés, eh, a nemek egyensúlya. Az ön eh, munkatársai körében el tudna nekünk mondani, hogy hogyan néz ki ez eh, a kérdés, ugye, hogy férfi-nő, férfi-nő, vagy milyen módszerrel biztosítják ezt az egyensúlyt, hiszen nagyon sokan pályáznak az állásokra, és hát nyilván nem elég, hogyha fentről rámutatnak, hogy akkor most ő legyen kiegyensúlyozottan kell elosztani férfiak és nők között az állásokat, és azt hiszem, hogy most nem ez a helyzet. Fontos lenne motiválni a munkatársakat. Van itt egy üres álláshely, pályázzanak, de nem szabad elriasztani pályázókat már eleve, ez nem egy helyes eljárás. Erről is szeretnénk valamit hallani öntől, és nagyon fontosnak tartjuk a jó minőségi válaszokat. Nagyon jónak tartom azt, hogy bemutatta ezt a dokumentumot, illetve beszélt a koordinációról is. Lehet, hogy nincs minden a helyén, de azért nevezük nevén a dolgokat, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehetne jobban egyességre jutni, és harmonizálni bizonyos dolgokat. Hiszen a főigazgatóságokon is vannak ilyen egyeztetési problémák, vannak politikai célkitűzések, mondjuk vegyük az adőgyi fő, főigazgatóságot, a taxud DJ, és valamit ők elhatároznak, hogy így vagy úgy oldják meg, de egy másik főigazgatóság teljesen máshogy jár el. És hogyha én e, erre felhívom a figyelmet, akkor Juruva asszonynál azonnal fekete listára kerülök. Itt kellene egyfajta korai riasztási rendszer, hogy el lehessen kerülni az ilyen ellentmondásokat, mert az ilyesmi e, sérti az egész intézményrendszernek a jó hírét. Még néhány szót a e, módszertanról. E, számos meghallgatáson vettek részt biztosok, illetve főigazgatók, igazgatók, és itt mindig a belső ellenőrzésről van szó, a hibaarányról, Hát jó, ez a feladatunk nyilván, hogy meghatározzuk a hiba arányt, és eh, azután a maradvány hiba arányt. A szakbizottságunknak azután eh, sikerül bizonyos eh, megállapításokat tenni. Jó, az EU költségvetése mindig egy dinamikus költségvetés, vannak változások, de minden főigazgatóság a saját kis konyhájában főzöget, és a, mondjuk a mezőgazdasági főigazgatóság is a saját ügyivel foglalkozik egyfajta módon, a másik főigazgatóság ezt teljesen máshogy csinálja, és a hiba arányokat igazából nem is lehet összehasonlítani egymással éppen ezért. Ez pedig sajnálatos, mert ennek kapcsán félreértések adódhatnak, és akadályozzák az együttműködésünket a számvevőszékkel. A mentesítés kapcsán vannak kérdések, amiket nekünk mindenképpen fel kell tennünk, amelyekre válaszokat várunk. A számvevőszékkel együtt mérhető kell, hogy legyen az egész számviteli eljárás, egy, az ellenőrzés az audit során az eredményeket mindenképpen kell, hogy elénk tárják. A számövőszékkel kapcsolatban van egy eljárás, aminek keretében kifogás lehet emelni, vagy ellent lehet mondani bizonyos számvevőszéki megállapodásoknak. Jó lenne, hogyha erről is még tudna mondani valamit. És valóban az lenne a legjobb, hogyha elmagyarázná nekünk azt, hogy hogyan fogja ezt elérni, hogy ez az eljárás eléggé átlátható legyen, és eléggé professzionális, ahhoz, hogy ne érezzük azt itt ebben a szakbizottságban néha, hogy olyan végkifejlett alakul ki, hogy igaziból nem oldjuk meg a problémákat, hanem csak magunk előtt gördítjük őket. Nem jó az, hogyha csak kozmetikázunk, ez nem elég, úgyhogy szeretnénk, hogyha ténylegesen megoldanánk a problémákat. Ön itt az új mandátum során azokkal a problémákkal kell majd megküzdjön, amik már javításra szorulnak. Hát más kérdésem nincsen, köszönöm. Bitte schön. Thank you, Mrs. Rapporteur, Madam. Köszönöm szépen, kedves uh, számvevőszéki urak, hölgyeim és uraim. Először a kérdésekre felmerülési sorrendben szeretnék választ adni. Szó esett arról, hogy uh, mik a nehézségek, el is ismertük, hogy például a családi pótlékok kiutalásánál voltak problémák, a monitorozási rendszert kell javítani, és valóban most a bizottságon kívüli forrásokból kapott családi pótlékokat egy informatikai rendszeren keresztül évente kell bejelentsék. nagyon fontos az, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk a helyzetét a személyzetnek, és azt hiszem, hogy emiatt is volt az eddig, hogy problémák adódtak, sokkal hatékonyabbak lettünk, és együttműködünk a nemzeti hatóságokkal is, a releváns tagállamokban, hogy a fájlokat napra készét tudjuk tenni. Tehát már most is a számvevőszéki ajánlásokat megvalósítjuk. Ne köszönjük szépen, hogy a számvevőszék megállapította, hogy nincsenek administratív hibák. Ájjele asszonynak azt mondom, hogy hát igen, tényleg nagyon sajnálatos a Brexit, és valóban nagyon sok ö, ö, problémát okoz ez, de hát sajnos nem mi döntöttünk a, a Brexitről, sajnáljuk is ezt, de nem a mi kezünkben van a labda, és nem is mi okoztuk ezt a problémát. Mi két éven keresztül profi módon tudtunk tárgyalni, az EU 27-ek és az Európai Bizottság is, illetve az Európai Parlament is szerencsére a bizottság mögött felsorakoztak, Brexittel kapcsolatban, Trump úrral szemben. Mindig sokkal jobb, hogyha az Európai Unió egységesen lép fel. És itt is nem ez a probléma, elképzelhető, hogy most már végre megállapodás születik, de hát utána még mindig ratifikálni kell. És emiatt a bizottság, amely egy felelős közigazgatási szerv, ezért a bizottság főtitkára egy Brexit felkészülési task force-ot alakított ki, amely tulajdonképpen a Brexit következményeivel foglalkozik. Hát ez egy elég szomorú munka, mert ők a no deal, tehát a pessimista forgatókönyv esetére dolgoznak, felkészülünk, és ami pedig Michel Barnier illeti, minket nem lehet zsarolni, ezért 8, tag, 8 jogszabályt dolgoztunk ki, amelyeknek az a célja, hogy bármi is történik, bizonyos kérdések, amelyek azzal függenek össze, hogy az, e-, hogy az Egyesült Királyság kilép, gondolok például a energiahatékonyságra, vagy a vízum kérdésekre, a londoni ügynökségekre, Ezekben egyébként más született is megállapodás, a gyógyszerügynökség visszaköltözhet Európába, hiszen ott egy nagyon fontos közegészségügyi feladatokat ellátó ügynökségről van szó. Ha tovább vártunk volna, akkor ezek a sikeres és nagy szakértelemmel bíró emberek mind elhagyták volna ezeket a munkahelyeket, úgyhogy így most talán több mint ezer személy, aki érintett, és akik ezekben az ügynökségekben dolgoznak, valamilyen megoldást találunk az ő számukra is. Természetesen Ayala asszony is a nehézségek mellett a pozitív oldalakat is kihangsúlyozta. Ayala asszony, ön az én elődömről elég kemény gondolatokat fogalmazott meg. Én viszont ne haragudjon, ezt nem kívánom kommentálni. Én együttműködtem vele, és most ő nincs itt, hogyha őt akarja kritikával illetni, akkor kérem, hogy hívja meg és beszélje meg vele ezt. Remélem, hogy ezt megérti. Ami pedig az általánosabb aspektusokat illeti, ezekkel is fontos foglalkozni, férfiak és nők közötti esélyegyenlőség. Remélem, hogy tudja ön is, kedves Ayala Sender asszony, Amióta menedzsment pozícióban vagyok, azóta nagyon sok férfi kollégámmal is kihúzta, a, hiverte a biztosítékot az, hogy női kvóta van. Hát ugye itt egy akár főigazgatói szinten is szó esett arról, hogy a női kvótákat hogyan kívánják megvalósítani. Tehát Györgyeve asszony, Juncker úr és most Öttinger úr is nagyon hatékonyan egy legalább 40%-os kvótát vezettek be a nők számára a középvezetők, illetve a vezetők között. Persze ez nem könnyű, és nagyon nehéz ezt megvalósítani, akár tagállami szinten, akár az Európai Külügyi Szolgálatban is, és hát a főtitkárságon azt kell, hogy mondjam, hogy azóta, amióta én ott vagyok, 10%-kal sikerült növelnünk a női vezetők számát. Van egyébként egy tehetséggondozó programunk is, és például az én három helyettesem mind nő, ez egy politikai döntésnek a folyamata. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt az Európai Bizottság jelenlegi politikája szempontjából. Én azt gondolom, hogy erre nem is kell büszkének lennünk, mert nem 1918-ban, hanem 2018-ban vagyunk. Ez természetes kellene legyen, de talán a jövő hónapok során sikerül elérnünk a célt, és megvalósítjuk a női egyenjogúságot. Ez nem egy ideológiai kérdés, hanem én úgy gondolom, hogy a diverzitás sokkal jobban működik, mert különbözőféle tapasztalatok gyűlnek össze, akár több nemzetiségből, különböző hátterekkel rendelkező emberek és különböző nemhez tartozó emberek jobban tudnak együtt dolgozni. Sajnos az én kinevezésemet nem kommentálnám, hiszen én vagyok a tárgya ennek a kinevezésnek, és az alanya is egyben. Örülök annak, hogy támogattak, és hát azt hiszem, hogy ez koronázták az európai közszolgálatnál eltöltött éveimet. Azt kell, hogy mondjam, hogy konkrétumokkal még nem tapasztalt, vagy nem találkoztam. Szerintem szabályos volt a kinevezésem, és hát remélem, hogy ön is elismeri, hogy az összes előző főtitkár is ki ugyanilyen körülmények között lett kinevezve. Nem tudom, hogy miért engem támadnak, lehet, hogy a korábbi személy, vagy, tehát személyes oknál fogva, vagy a korábbi karrierem folytán, Kérem, hogy az eljárást azonban ne ö, illessék kritikával, mert ez teljesen jogszerű volt, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy az volt. Én egyébként nem vettem részt az eljárásban, mint ahogyan egyébként ez így szokott lenni a felsővezetők kiválasztásánál az Európai Bizottságban. Ami az igazgató tanácsot illeti, itt egy gondolatot szeretnék tisztázni. Horizontális menedzsment módszerekkel foglalkozik ez a testület, tehát a mindennapos szolgálati működésben segíti mindez a főigazgatókat, igazgatókat, tehát nem politikai természetű állásról van szó. Juncker elnök úr az úgynevezett politikai jellegű bizottság fogalmát is bevezette, ez pedig semmi más nem jelent, mint az, hogy a politikai döntéseket csak a bizottság tagjai hozzák meg. Hogyha Moszkoviszi úr és Jurova asszony nem értenek egyet egy adópolitikai kérdésben, akkor ezt majd a bizottság mint testület fogja megvitatni. Hogyha viszont a közigazgatásban van valamilyen kérdés, például a hibahatárokkal kapcsolatban, akkor ezt a főigazgatói szinten fogjuk megoldani, és a Management Board is foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Én azonban jelenleg ebben nem veszek részt. A struktúra a jelenlegi bizottságban nem változtatta meg a főtitkár szerepét. Ez Emmanuel Stein óta nem is változott, tehát a, a munkaköri leírásunk ugyanaz, a koherenciára kell odafigyelnünk, a többi intézménnyel való együttműködésre, és ezek a szempontok gyakorlatilag azonosak, és nincs is arra irányuló szándék, hogy ez megváltozzon. Az alelnöki funkciót viszont azért vezette be Juncker úr, hogy kerüljük el az olyan sajnálatos eseteket, amikor a különböző szolgálatok részéről egymásnak ellentmondó kezdeményezések születnek meg. Egy alulról építkező kezdeményezési rendszerre van szükség. Ma máshogy közelítjük ezt meg. Az elnök jelölt megy el a parlamenthez 2014-ben egyfajta politikai iránymutatásokban állapodott meg a bizottsággal. Ez az a tíz prioritás, amelynek az implementációja folyik a különböző projekteken keresztül. Tehát itt egy másfajta megközelítés valósult meg a mostani bizottság munkájának szempontjából. A tíz prioritás itt ebben a, bizot, ebben a parlamentben született meg, és hát sokan azt is mondták, hogy az a kár, hogy nincsen több prioritás, de hát önök állapodtak meg Juncker úrral, azt mondták, hogy egy kicsit kevesebbet, de jobban kellene dolgozni a bizottságnak, és a számvevőszék is ugyanezt mondja, Fókuszolj feljünk. Ez egy politikai döntés eredménye, és mindenképpen arra utal, hogy célzottabb munka folyik a bizottságnál. Nézzük például a polgári kezdeményezéseket, amelyek olyan közel állnak az önök szívéhez. Ezt korábban a főtitkár kezelte, ha például a TTIP ellen bejött egy polgári kezdeményezés, hogyha ez befogadható volt, és ez a parlament és a tanács által eldöntött rendelet alapján került eldöntésre, akkor a jogi szolgálat döntött a bizottságban erről. De Juncker úr azt mondta, hogy mit változtassunk meg. Mi, és erre azt mondták a, még a korábbi biztosok is, hogy a polgári kezdeményezések kerüljenek át a bizottság testületéhez. Vagyis Ebben a tekintetben ma már a bizottság testülete vitatja meg ezeket a kérdéseket, és nem hozzám, mint főtitkárhoz érkezik ez be azonnal. Ezért ez sokkal polgárbarátabb megközelítés, lehet, hogy nem tökéletesen megfogalmazott szövegekről van szó, de azért mégiscsak a bizottság el tudja azt dönteni, hogy ez befogadható-e vagy sem, vagy esetleg részlegesen befogadhatónak mondja és a bizottság akkor valóban a nagy bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert hogyha ez az embereket érdekli, akkor ezt ne a bürokraták döntsék el. Ez is az újfajta politika része. Kedves Ayala asszony, ami a hiba százalékokat illeti, mi megpróbálunk a lehető legkonzisztensebben dolgozni. Már írtam is az összes DG-nek, amelynek az volt a célja, hogy a következő ö, mentesítési eljárásnál, tehát a 18-as évre vonatkozólag, mert a korábbiban még nem én voltam a felelős, mi konzisztensenben szeretnénk megközelíteni a kérdést. Egyébként egy nagyon komplex problémáról van szó, a több éves jellegéhez is van ennek köze, a, mármint hogy a, a büdzsé több éves jellegéhez, és én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy még koherensebb munkát végezzünk, de én azt gondolom, hogy már az elődeim is mindent megtettek ennek ellenére. Ha önök támogatnak, akkor még jobban fogok tudni ezen a területen is dolgozni. Köszönjük szépen a kedves szavakat, kedves Ayala asszony. Ah, Dankeschön. Ich Jetzt findet eine Shadows-Runde statt, und äh, die darf ich anfangen als Shadow der Kezdjük akkor az árnyék előadókkal. A jegyzőkönyv számára mondom, hogy ami a főtitkár kinevezését illeti, más véleményre jutottunk, és ez megtalálható az állásfoglalásunkban. Holnap a Petíciós Bizottságban megvitatjuk majd az ombudsman asszony jelentését. De mi természetesen önnek szövetségesei vagyunk, hiszen bebizonyosodott, hogy ön valóban, amit a kezébe vesz, azt meg is valósítja. Az Olaf függetlensége szempontjából nagyon fontosnak tartom, amit ön tett. Ez tehát nagyon helyes. És még egy dolog, amit az előbb mondott, a Corporate Management Board, ezzel kapcsolatban összeül holnap a bizottság kollégiuma, ezt is köszönjük, hiszen ezt az anyagot nagyon szeretnénk behatóban tanulmányozni. A belső ellenőr vizsgált néhány dolgot, ami számunkra is érdekes volt, és ami minket parlamentet érint. Az első a parlamenti képviselők írásos kérdései. Ez egy olyan ügy, amiről a belső ellenőr nem túl sokat ír a munkaanyagban, de mi szeretnénk, hogyha ezek ez a nagy administratív eljárás elindulna, hogy azért olyan válaszokat kapjunk, amik legalább érnek annyit, mint az a papír, amire írják őket, vagy nyomtatják őket. A kollégák kérdéseire azért sokszor a parlament szempontjából méltatlan válaszokat kapunk. A második dolog, maga a governance, az irányítás. A belső audit jelentésből kiderült számunkra, hogy nem az Euróstat által készített statisztikákkal kapcsolatban sok a kételj. Mi már elég régóta hangot adtunk a kételjeinknek, ez a dolgoknak a szépítése. Kérdés az, hogy ugye milyen statisztikákról van szó, amelyeken javítani kell. Jó lenne, hogyha még erről is tudna nekünk mondani valamit. A holnapi változtatásoknak milyen hatása lesz az Audit Progress Committee-re? Ugye ön elmondta, hogy az audit előrehaladásával foglalkozó bizottságnak mi a feladata. A biztosok a költséget és kezelésében különböző feladatokat látnak el, és eh, erre alkalmassá vagy képessé is kell tudni tenni a biztosokat. 2013 óta eh, bár 5%-kal csökkent a létszám, de mégis az ADX eh, száma 130-al nőtt, az AST ben egy új kategóriát hoztak létre, az ASC 16-ot, itt 45 az újonnan felvettek száma, szerződéses alkalmazottak száma is nőtt, hogyha mindezt összeadjuk, akkor 2016 a 10%-os volt a össznövek, létszám növekedés. Persze a munkaidő nőtt tulajdonképpen azért lehetett volna takarékosabban eljárni. Kevesebb a nem fizetett túlóra, mint korábban, jó, ez rendben is van. Érdekelne erről is a véleménye. A következő az előre lépés 70 asszisztens, 65 tisztviselőt lépettek elő, Nos, a staff regulation már régóta foglalkoztat minket, és jó lenne megtudni, hogy ön, ön hogyan ítéli meg ezeket a kinevezéseket. Az EPSC következő kérdéskör, ennek a kialakítása. Érdekes lenne azt is, hogy elmondaná nekünk, hogy még áll mindennek a hátterében és most Martina Levajval, a liberális frakció képviseltében, illetve Gebrandi képviselő. Köszönöm szépen, főtitkár úr, hogy eljött hozzánk. Nem leszek túl kritikus önnel, hiszen először jár nálunk. A bevezetője inkább egy PR beszámoló volt az Európai Unióról mint valami konkrét. És 2017-re is utalt vissza, hiszen alapvetően most ezt az, éget, ezt az évet vitatjuk meg. De azért érdekes volt önt hallgatni, jó tudni, hogy a főtitkár tulajdonképpen egy elnökségi szolgálat, az egész főtitkárság, ezt nem tudtam, ez nekem is új volt. Örültem valaminek, amit kihangsúlyozott. Azt mondta nekünk, hogy a teljesítmény az Európai Bizottságnál az egyik kulcsfontosságú elem, és ez így lesz a következő MFF kapcsán is. A teljesítményre azóta helyezem a hangsúlyt, amit a 2009-ben megválasztottak képviselőnek, és akkor még nem sokat foglalkoztunk a teljesítménnyel itt a parlamentben sem, de még az Európai Számövőszéknél sem. Azóta azonban sok minden megváltozott, és örülök, hogy ön kihangsúlyozza a teljesítmény fontosságát. Ugyanakkor a közleményben, ami ma a mai vita alapja, az EP éves beszámolói kapcsán csak az utolsó két oldal szól Ötinger úr beszámolójában a teljesítményről. Hogyha ő most azzal érve, hogy ez mennyire fontos, ez nem igazán arányos, pedig tényleg a, nem csak PR értéke legyen a teljesítménynek, hanem valóságban is az Európai Bizottságnál ezen legyen a hangsúly. Hogyha most egy fiát történetet akar itt parikcsálni. Nos, az európaiaknak mindenképpen be akarjuk mutatni, hogy mi a plusz, milyen hozzáadott értéke az EU-nak, hogy itt nem csak pénzek mozognak, hanem azokon a területeken ruházunk be, ahol véleményünk szerint a legmagasabb hozzáadott érték keletkezik, és ahol a legjobb teljesítmények születnek. És megint csak ugye a teljesítmény tartja az MFF javaslat legfontosabb elemének. Alaposan figyelemmel végig olvastam a november 7-én kiadott jelentésnek a közös agrárpolitikára vonatkozó részét. Most, hogyha a kap valami, akkor, ami nem a teljesítményre épül fel, hát ha valami nem a teljesítmény épül, akkor ez a közös agrárpolitika. A kappal kapcsolatos MFF javaslatot már korábban közzétették, tulajdonképpen tavaly a számvevőszék közzétett egy jelentést az közös agrárpolitika jövőjéről. És hogyha tényleg valaminek a teljesítmény az alapja, akkor meg kellene változtatni ezt a politikát. Hát legyünk őszinték egymással, ez, ez nem történt meg, semmi radikális változás nem volt. És a számvevőszék, az Európai Számvevőszék fő üzenete az, hogy a közvetlen kifizetések per definíció ne, nem teljesítmény alapúak, mivel eh, nem csak 2017-re tekintünk vissza, ez talán a jövőre nézve is hasznos lehet. Azok a magas rangú tisztviselők, eh, akik eh, helyett eh, most eh, új kollégák dolgoznak, ők kaptak valami más munkát. Különleges tanácsadók lettek például. 2017-ben 118 különleges tanácsadó dolgozott a bizottságnál. Tudomásom szerint nem mind a 118-nak volt valami olyan rendkívül fontos feladata, ami nagy hozzáadott értékkel hozható összefüggésbe a Firenzei e, egyetemen dol tevékenykednek például, nincs ez ellenemre, de mi ez a speciális tudás, e, ami valamilyen sajátos hozzáadott értéket teremt az Európai Unió számára az ő munkájukkal összefüggésben? Ennyit szerettem volna 2017 kapcsán és a személyzeti politika kapcsán megkérdezni. Elnök asszony, a az MV szakbizottságban most szavazáson kell részt vennem, de itt vannak a munkatársaim, akik nagy figyelemmel meghallgatják majd a főtitkár úr válaszát. Stasz, kollega. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, Zelmájer úr. Valóban még soha nem találkoztunk, és örülök, hogy most személyesen is itt eszmét cserélhetünk. Több kérdésem is van. Az éves angolul olvasom fel, az Annual Management and Performance Report. Ez egy olyan jelentés, amiben önök saját maguk értékelik az irányítást. És feltételezésem szerint a bizottság főtitkárnak a koordinálásával készül el ez a jelentés. Ha átolvassuk ezt a jelentést, akkor elég pozitív, optimista üzeneteket olvasunk ki ebből. A bizottság legfontosabb eredményeit ismertetik, például a hibarány területén elért javulást. Amit egy kicsit sajnálok, az az, hogy ez az önök értékelése saját magukról, de ezt a számvevőszék nem olvassa át. Engem különösen érdekelne az, hogy vagy jó lenne az, hogyha a számvevőszék időt szállna arra, hogy megvizsgálja a bizottság jelentését, megvizsgálja a számokat, egyebeket. Nagyon jó lenne, ha lenne egy ilyen együttműködés, vagy javulna az együttműködés a számvevőszék és a bizottság között. Az én munkatársaim átolvasták a jelentést, és itt azt olvashatjuk, hogyha röviden egy szintézist akarnék adni, a, van egy globális összeg, amit kockázatosnak tekintenek, és ez összességében 1,7%-ot tesz ki. Ez az 1,7% ez összhangban van a számvevőszék 2017-es jelentésében a kifizetések arányával. Nos, az 1,7 kal még tulajdonképpen a két százalékos lényegességi hiba küszöb alatt maradunk, tehát ez remek de hogyha a 2017-es számvevőszéki éves jelentést olvassuk, akkor ott látszik, hogy a számvevőszék azért felsorol sok gyenge pontot, hibát, mindenek előtt az operatív programokkal kapcsolatban, és ott jóval a két százalék fölött van a lényegi hiba a bizottság nem egy, hanem 13 különböző hiba arányjal dolgozik. És ez még nem is végleges, hiszen még a, ugye a kifizetésekkor is ez még változik, még kerekíthetjük. A pénzügyi instrumentumokra adott előlegeket is beleszámítják ebbe, és a teljes végeredményt ez még egy kicsit fel fogja higítani. Azt szeretnénk tehát tudni, főtitkár úr, hogy ön ezt, eh, ehhez hogy áll hozzá. Hogyan lehet az, hogy az önök jelentése azért jelentős mértékben különbözik a számvevőszék jelentésétől? A második kérdés eh, a következő amikor eh, a módosított költségvetési rendeletről beszélünk, Ugye jelenleg is zajlik a közös agrárpolitika felülvizsgálata, azután a Common Provisions Regulation, a közös rendelkezések rendelet felülvizsgálata. Tehát a bizottság a kifizetésekkel kapcsolatban úgy tűnik, hogy sokkal erős teljesebben hárít mindent, vagy ad át mindent a, bizot, a, a tagállamoknak, és a felelősséget is próbálja tolni a tagállamok felé. Hogyha azután hallok arról a kívánságra, vagy elvárásról, hogy talán a bizonyos néhány tagállamban a jogállamiság helyzetét is figyelembe kellene venni, hogy ha nagyon rossz a politika, vagy csorbítják a jogállamiságot, akkor valamit erre reagálni kellene. Ez egy kicsit furcsa érvelés hogyha az ellenőrzést a bizottság, a bizottság szintjéről átadja a tagállami szintre, akkor hogyan várják el azt, hogy egy olyan tagállam, ahol a jogállamisággal probléma van, ott, ott, ott ezt majd olyan remekül fogják csinálni, hogyan várhatjuk el, hogy a tagállam, amely felelős az ellenőrzésért, ezt úgy fogja elvégezni, hogy azt mondhatjuk, hogy hogyha a lényegeség közép felé megy a hiba arány, akkor ennek kell, hogy következményei legyenek. Azután itt van a konkrét csehországi helyzet. A, biztosnak is tettünk fel ezzel kapcsolatban eh, kérdéseket. A koncakbizottság Bizottság egy látogatást is tett eh, Csehországban, elég furcsa dolgokat eh, állapított meg ott az elnökasszonyunk, és a Transparency International cseh részlege benyújtott egy keresetet, az Európai Bizottság és a Cseh Kalózpárt között is van egy levelezés a helyzetről a cseh meg meggyanúsíthat eh, a eh, miniszterelnök meggyanúsítható az összeférhetetlenséggel. Tehát egyrészt ő miniszterelnöke egy kormánynak, másrészt pedig eh, kapcsolatai vannak egy vállalathoz, amely nagyon sok európai támogatást kap milliós nagyságrendben. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban sok kérdést tettünk fel, szeptemberben Ötinger biztosnak, és azt választotta, hogy mi a bizottságnál nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet, és van egy közös vizsgálat, az összes főigazgatóság együtt végzi, amelyek ugye érintettek az ügyben. Három héttel ezelőtt Strasbourgban Hogan biztos meghallgatásakor megerősítette, hogy van egy joint investigation, a DG Agri, a régió és az Ample és a budget főigazgatóságok között, tehát együttesen végzik ezt a vizsgálatot. Tegnap meghallottuk Krecu biztost, és az írásos válaszokban, amelyet erről a kérdéssel adott nekünk, az szerepelt, hogy nincs semmilyen hivatalos joint investigation, csak van egyfajta vizsgálat, mert benyújtottak egy keresetet. És ez egy bevág azzal a válaszsal, amit ön adott nekünk az írásos kérdéseinkre. Ön is azt mondja, hogy nincs joint investigation, a parlamentnek majd időben megadjuk, vagy adunk egy, átadunk egy jelentést, de nincs ilyen hivatalos vizsgálódás, vizsgálat. A DG költségvetés, az Agri, az Ample és a régió részéről azt eh, hallottuk, hogy ugye mind a négy főigazgatóságnál folyik vizsgálat. És a kérdésem az, hogy ezt koordinálja valaki, vagy, vagy mi zajlik itt? Miért nem lehet mondani azt, hogy folyik egy vizsgálat, egyrészt, másrészt, eh, hogy eh, ezt a vizsgálatot négy főigazgatóság között koordinálják, és hogy rövid időn belül a bizottság megígéri, hogy a vizsgálat eredményeit az Európai Parlament meg fogja kapni. Ez egy olyan ügy, amit ről, ugye itt összeférhetetlenség van, miniszterelnöki funkció, és a kezében lévő egy, egy vállalat, egy üzleti vállalkozás között, én tudom, hogy most van az új költségvetési rendelet, meg a régi költségvetési rendelet, és van köztük különbség. Ma délelőtt azt mondták nekünk, hogy a régi költségvetési rendelet is illetve nem maga a rendelet, hanem egy másik jogszabály, elég olyan elemet tartalmaz, amelyen meg lehet akadályozni az összeférhetetlenséget. Tehát szeretnénk főtitkár úr meghallgatni azt, hogy ön mit gondol erről a nagyon súlyos dologról. Csehországnak is érdeke, hiszen múlt szom, jövő, vas, jövő pénteken lesz egy szavazás a cseh parlamentben, így, úgyhogy ebből a szempontból is hasznos lenne, ha ön valamit tudná erről mondani. Hárman kérnek szót, de Jong kollega. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözlöm eh, Szelmájer urat. Eh, sokat beszéltünk róla még májusban a kinevezése kapcsán, és a eh, beszélgetések során az eljárásról volt mindig szó, nem a személynek a minőségéről, ezt, ezt fontos kihangsúlyozni, szeretnénk a jó együttműködést a bizottsággal. Csatlakoznék ahhoz, amit a főtitkár úr is mondott, tulajdonképpen jól mennek a dolgok. Tegnap megvédettünk egy jelentést a bizottságban működő szakértői csoportokról, és ott azt mondhattuk, hogy valóban itt nagy előrelépés történt az integritás szempontjából mindenek előtt. Rövid lesz a hozzászólásom elnök asszony, hogy maradjon idő a válaszadásra is. A whistleblowereknek mi is a helyzete a bizottságnál? horizontális kérdésről van szó, ugye, hogy a tagállamok mit kezdenek a közérdekű bejelentőkkel, vagy itt az Európai Parlamentben és az európai intézményeknél, talán az ombudsman esetében lehetne valami konkrétabb és szabályozni, hogy jobban meg tudjuk védeni a közérdekű bejelentőket és lehetne ez egy valamilyen olyan instancia, ahova a közérdeki bejelentők fordulhatnak, hogy hova, for, hiszen a saját szervezetükön kívül. Azt hiszem, hogy a whistleblowereknek kellene többet segítenünk. Én saját, sokat beszéltem Uli poszttal, nem tudom, hogy ismerik-e ezt a nevet. Ő az Európai Bizottságnál dolgozott, idén nyáron elbocsájtották. Ő saját magát is a hölgy egy ilyen közérdekű bejelentőnek tartja, ismeri a bizottságnál az összes belső szabályt, amit be kell tartani, ha valakit elbocsájtanak, de most egy olyan helyzet, olyan esetről van szó, amiről a holland médiában, sőt a holland parlamentben is ez nagy figyelmet kapott, mert Dóke most Hollandiában gyakorlatilag eltűnt, 180 ezer eurót kell visszafizetnie, mint jogtalanul felvett fizetést, és, de amit én hiányolok az egész hozzáállásban, és ez erre az esetre is vonatkozik, de általánosságban is a, a whistleblowerekre, az, az nem az, hogy a szabályok, az, hogy a szabályok azok egyértelműek az érintett főigazgatóságnál, de azért azt is látni kell, hogy egy whistleblower, aki kockáztat valamit, annak védelemre van szüksége. És más munkatársakkal is beszéltünk, az első alelnökkel is jártam informálisan, tehát nem, nem ülhetnénk össze és megnézni, hogy itt nem lehetne valami jó megoldást találni, mert van egy pár dolog, amit itt most sem akarok megemlíteni, de ez nagyon-nagyon hasznos lenne. Ez segítene a bíróságra alkotott általános képünk kapcsán is, illetve hogy hogyan bánnak a bejelentőkkel. Szalafránk a kollega. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni a köszönet nyilvánításokhoz, hogy eljött hozzánk a főtitkár úr és a számvevőszék képviselője. Emlékeztetnék arra, hogy mentesítési eljárásban vagyunk a 2017-es évvel kapcsolatban, ennek politikai felelőssége és az ellenőrzés joga mindig a bizottság jelenlétében történik, a biztos jelenlétében. Nagyon örülünk annak, hogy itt van a főtitkár, de jó lenne, hogyha megfelelő megoldásra jutnánk, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és más intézmények, ebben az esetben az Európai Bizottság egy harmonikus tandemet alkossanak, amely Európa szekerét tolja előre. Én most nem szeretném a kedves főtitkár úr kinevezését kommentálni. Az elnök asszony is emlékezett már arra, hogy még fogunk erről a kérdésről vitázni, amikor majd a szabályzatról beszélünk a bizottságra vonatkozólag, és ez a petíciós bizottságban fog megjelenni. Ugyanakkor lenne néhány kérdésem, amely arra vonatkozik, hogy hogyan is lehet javítani a különböző a bizottsági főtitkár, fő igazgatóságok közötti együttműködést, hogyan lehet áramvonalasítani a házon belüli kommunikációt, és általánosságban is a kommunikáció érdekel. Tehát hogy lehet javítani a kommunikációt az intézményen belül és kifelé is, átláthatóságot biztosítva, és mindezt az európai állampolgárok előtt. Nem szabad, hogy a bizottság bürokrata fellegvárnak tűnjön. Az emberekért dolgozunk, és a kérdőívvel kapcsolatban az a kérdés merült fel bennem, hogy mit lehet tenni a dolgok javítása érdekében. Általános értelemben a főtitkár úr is utalt a Japánnal megkötött megállapodásra, most ugye a, bizony, a parlament is ezt ratifikálni fogja. Nagyon jó a kereskedelem politikánk, ez jó. Ugye, ugye az Egyesült Államokkal való a megállapodás sajnos kútba esett, úgyhogy most Szingapur, Vietnám és Japán vannak soron. És nagyon különleges időszakban vagyunk a Mercosurral való tárgyalások során is. Ezen a héten is volt egy tárgyalási forduló, és miniszteri szinten is találkoztak a felek. Mit gondol erről a főtitkár úr, sikerült-e meghozni azokat a megállapodáshoz szükséges döntéseket, amelyek a protekcionizmus ellen veszik fel a harcot, és hogy koordinálnak-e az érintett főigazgatóságok között. És végül a pénzügyi eszközökre gondolok. Én külügyi dolgokkal is foglalkozom. 14 milliárdos költségvetésünk van a külügyi szakbizottságnál. Engem az érdekelne, hogy ő egységesnek vagy különbözőnek látja ezeket a pénzügyi eszközöket. Az én álláspontom nagyon világos. Miután egy egységes rendszert kívántunk kialakítani, szerintem ez így megvan, de nem tudom, vannak olyan kollégák, akik ezt nem így látják. Fontos lenne, hogy a parlamenti kollégák ellenőrzési joga megmaradjon, és ezzel kapcsolatban érdekelne a főtitkár úr véleménye, amelyről egyébként most, mármint olyan amely témáról most a házban több szakbizottságban is vitázunk. Köszönöm, Pirinszki úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Tisztelt főtitkáról, azt hiszem, hogy az integritás policy, ez a mentesítési eljárás kulcsfontosságú eleme. Azt hiszem, hogy itt és most kell konkrét válaszokat kapnunk egyes elvi kérdésekre, amelyek a parlamenti állásfoglalásban szerepelnek, április 18-ai állásfoglalásra beszélek, hármat Szeretnék említeni, hogy megpróbálja ezeket megválaszolni. Először is az Európai Bizottság miért használt más eljárást a főtitkár helyettes kinevezésére és a főtitkár kinevezésére, és ugyanaz, mindez ugyanazon a kollégium ülésen történt meg. Ön azt mondta, hogy a szabályokat betartották, de kérdezem, hogy miért különböző szabály rendszereket használtak. A parlament főtitkára azt kérte a bizottságtól, és ez már nem az ön kinevezéséhez tartozik, a 29-es paragrafusban, hogy 2018 vége előtt, és hát már közeledik ez az időpont, vizsgálja felül az adminisztratív eljárását a vezető tisztviselő kinevezésére, annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy a legjobb legjobb jelölteket választják ki a teljes átláthatóság mellett, az egyenlő esélyek mellett, és ezzel adjon példát más európai intézményeknek. intézményeknek. Végül pedig a 30-as paragrafusban van egy kijelentés, mely szerint a bizottság eljárási szabályzatai, szabályzata a főtitkárnak nagyon fontos menedzseri feladatot ad, akinek széles körű menedzseri tapasztalatokkal kell rendelkeznie, és fontos, hogy ezeket a szabályokat aktualizálni kell és tisztázni kell, hogy ezt hozzáigazítsák a főtitkár fő új szerepéhez, és azt várja, hogy erről az aktualizálásról 2018. szeptemberéig tájékoztassák. Nagyon örülnék, hogyha konkrét válaszokat kapnék ezekre a kérdésekre. ein Strauß vielfältiger Fragen, bitteschön. Sok kérdésből összeállt színes csokrot kapott a főtitkár úr, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kont szakbizottsági tagok ezeket az érdekes kérdéseket, bölcs és sokszínű kérdéseket kaptam. A vélét, végén kezdem, hát ez emberileg számomra ez a legnehezebb ne, kérdez, ne vonják kétségbe az én integritásomat, mert hogyha ezt kétségbe vonják, akkor nem ismernek. Ezt a szemlegességemet se kérdezzék, vonják kér, kétségbe. Nem vagyok pártpolitikus, soha nem is voltam. Ami a plegykákat illeti, ez nem ugyanaz, mint a valóság. Néha érdemes az emberekkel beszélni, és nem róluk beszélni, és én meggyőződött, meggyőződéses európai vagyok, és egész életemben így volt ez. 14 éve dolgozom az Európai Bizottságban, az ombudsman, ombudsman asszony sose hallgatott meg engem. Azt gondolom, hogy a jogállamiságban az illetékes személyet meg kell hallgatni, akkor, hogyha döntünk a személyről. Hogyha az eljárásról döntünk, az egy másik kérdés. Én örülök annak, hogy nem csak kinevezett eh, a eh, bizottság, a, a kollégium, hanem az előtte, előtte, előtte végigmentem egy eljáráson. Megtörténhetett volna az is, az is megfelelt volna a szabályoknak, hogyha egyszerűen kineveznek, de nem így történt. Ön a vezetői tapasztalatokról eh, kérdezett. Vagy inkompetens vagyok, és nem tudok menedzselni, vagy mindent menedzselek. A kettő között úgy tűnik, hogy mind a kettő igaz, mert ezt a két pletyka járja, e, de az, hogy nekem nincs vezetői tapasztalatom, az azért mégiscsak furcsa. A, e, a 14 éves karrierem alatt e, azt hiszem, hogy elég tanúbizonyságot tettem arra, hogy van vezetői tapasztalatom. Ne beszéljünk a plegykákról. Az Európai Bizottság nem adminisztratív eljárásokat fogadott el, hanem egy jogi eljárást követett, amit a, e, ami szerepel az alapszabályban. A jogszabályalkotó által elfogadott szabályokról van szó, és ezt az eljárást olyan sokszor használták már az Európai Bizottságban, és csak velem van problémájuk. Hát eh, vallják be, hogy velem van problémájuk, eh, és nem az eljárással van a problémájuk. De hát senki nem mondja meg nekem, hogy mi a baja velem, pedig nem vagyok szörny, európai vagyok, és egy ember. Ami az egyéb kérdéseket illeti, eh, Gressz asszony, a szóbeli parlamenti kérdések adott válaszokról kérdezett. Én ezeket nagyon komolyan veszem, és elolvasom a a parlamenti kérdéseket mindegyiket. Persze nagyon sok ilyen kérdés van, nyilván elnézést, hogyha nem mindig tökéletes a válasz, de folyamatosan megpróbáljuk a válaszokat a lehető konkrétabbá tenni. Ezeket nem a fő titkár válaszolja meg, a biztosok vizsgálják ezt meg, és az ő kabinetjük, és aztán onnan jön a válasz, mi koordinálunk Néha előfordul, hogy nem annyira víz, világosak a válaszok, mint eh, a, amit itt lehetne adni szóban. Eh, a szóbeli kérdések mind elérkeznek, vagy az írásbeli kérdések mind elérkeznek a kollégiumhoz. Én szerintem is nagyon fontos ez, és számíthat rám ebben. Ami a statisztikai adatokat illeti, a statisztikai adatok kapcsolatban ön felvetette aggodalmakat a koherenciával kapcsolatban, ezt részben osztom. Az Eurostat főtitkárával, főigazgatójának írtam egy e, levelet, hogy a koherenciát javítsák ezen a területen, mert megbízható statisztikai adatokra van szükség, ezek támasztják alá a politikánkat, ezek e, megrengethetetlenek, kell, hogy legyenek. Aztán kérdezett elnök asszony arról is, hogy az Audit Progress Committee-vel mi a helyzet. Nos, először is az Audit Progress Committee ez egy olyan dolog, ami önmagában nagy előrelépés ebben a szakbizottságban, és hiszen minden ülésen biztosok vannak ott. Timmermans alelnök nagyon komolyan veszi ezt a témát, ott ül a külső tagokkal, biztosokkal együtt, korábban a biztosok nem vettek részt, most már minden alkalommal 4-5-6 biztos van ott, főigazgatók vannak ott, úgyhogy azt gondolom, hogy az eljárás sokkal jobb, és hogy mi lesz a corporate management package amit remélhetőleg elfogad a bizottság holnap. Ezek a dokumentumokhoz hozzá lehet férni, ezt kérhetik, ez semmi probléma nincsen ezzel. És azt hiszem, hogy a teljes corporate management board való együttműködés erősebb lesz, jobb lesz, javulni fog, megfelelve a az, e- az ajánlásoknak, amelyeket az audit szolgálattól kaptunk. A belső auditor független természetesen, de természetesen szívesen áll még rendelkezésre, hogy megválaszolja a kérdéseket. Ami az 5%-os munkatársi alománycsökkentést illeti. Az Európai Bizottsághoz 14 éve érkeztem a magánágazatból, és még mindig azt hiszem, persze vannak hiányosságok, hogy az Európai Bizottság a legjobb közszolgálat az egész kontinensen. Nagyon komolyan dolgoznak az emberek a legtöbben nem is értik, hogy mit jelentenek az új munkaóra, az új munkaidő, mert eddig is ennyit dolgoztak. Nem hiszem, hogy a Task Force 50 vagy a Mercosur egyezményen dolgozó csapat az órákat számolná, mert különben nem lenne Brexit egyezmény se. Az Európai Bizottság egyre több feladatot kap az elmúlt években, a krízisnek következménye volt. Az európai szemeszterben minden aspektust meg kell nézni a tagállami politikában. A migrációban például hirtelen az Európai Bizottság részben felelős, nem jogilag felelős, de politikailag felelős azért, hogy segítsen Görögországban, másút, migrációmenedzsment tagállamokban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben az, hogy eddig sikerült ilyen munkatársi állományjal, egy ekkora munkatársi állományjal dolgozni, ez komolyan azt jelenti, hogy nagyon sokat dolgoznak az emberek, és látják ezt az eredményeken. Aztán felmerült még egy kérdés a senior tanácsadókkal kapcsolatban. Nem gondolom, hogy ezzel kikerültük a staff regulations, hiszen a staff regulations szól erről. A staff regulationsben most különböző karrier lehetőségek vannak. Az egyik a managementbe, tehát a vezető szintre menő emberek, mások pedig, akik eh, szakértelemmel rendelkeznek, know-how-val rendelkeznek, olyan eh, értékes tapasztalattal rendelkeznek, őket is előle lehet lép, léptetni. Ez fontos, eh, erre szükség van, hogy őket is előre tudjuk léptetni, két különböző mód ez. Az IPSC-t is említették, ez egy eléggé más intézmény, mint a BEPA volt. Ebben az összefüggésben olyan emberek, akik az elnöknek és az alelnöknek adnak tanácsot a projekt csapatok koordinálásával, és gyakran a napi munkán túl tekintenek. Tehát előre tekintenek, anticipálnak. Megnézzük az Európai Unió jövőjéről szóló fehér könyvet például, amit tavaly március 1-én adtunk ki. Az Európai Bizottság hát egy kicsit szokatlan szokatlan eh, módszerhez nyúlt, eh, elébe ment a jövőnek, de nem diktálta a jövőt. Öt szenáriót eh, vetett fel. A CPSC ezt moderálja, koordinálja, információkkal látja el, csartokkal, projekt csapatok dolgoznak ezen, a globalizáció kihasználása, a szociális pillér és más témákban. A jó dolog az, hogy az emberek nem másoknak az unokaöccsei meg testvérei, hanem a külső tapasztalatokkal behozó, ezzel rendelkező e, és a kinevezésre érdemes személyek. A következő bizottság máshogy dönthet, fölvehet más embereket, mert ezeknek az embereknek a mandátuma vagy a kinevezése lejár az új bizottság, illetve ennek a bizottságnak a mandátumával, ez persze, és nem igazak azok a hírek, hogy az új bizottság majd kirúgja ezeket az embereket, nem kirúgja, hanem lejár a szerződésüket. Lejár a szerződésük. Amikor pozitívan beszélünk az Európai Unióról, ez nem PR story. Szerintem tények alapján is ezt mondhatjuk. Egyetlen PR story sem fenntartható, hanem nem tények támasztják alá. Nem látok nagy különbséget az éves menedzsment és performance jelentésünk és a e, e, számvevőszék jelentések között. Igen, pozitív képet adok, de hát nem túlságosan pozitívat, azért realisztikus emberek vagyunk. És a számvevőszék természetesen más stílust gyakorolnak. Az Európai Bizottság igen, az adófizetők pénzét használja elfogadható módon, és ezért másodszor is megkaptuk a minősített nyilatkozatot. Persze nekünk más a stílusunk, de nem látom az ellentmondást. Mindenképpen jó, hogy együttműködünk, és egy hullámhosszon vagyunk többé-kevésbé. Aztán a külön megbízott vagy a külön tanácsadók, 118 special advisor van, ezek magukat a biztosokat, biztosoknak adnak tanácsot, a legtöbben nem kapnak fizetőst, egyet, egyeseknek az utazási költségeit kifizetjük, de ez más, mint az All Class Advisor, aki főigazgatói szinten volt, és aztán később tanácsadó lett. A DG Home-ban van például egy főigazgató, aki segített a főtitkárnak a több éves pénzügyi keret migráció témájában létrehozásában, és ez nagyon jó volt. Nem szabad ezek mereket elveszíteni, a tapasztalatukat elveszíteni, az, hogyha a mandátumuk végén csak menedzsment jelentéseket, elszámolási jelentéseket kell készíteniük, ez persze ez nem, ez nem szomorítja el őket, úgy gondolják, hogy ezzel is szolgálják az intézményt. Nem nem arról van szó, hogy Firenzében csak ott lopják az időt, hogyha valaki Firenzében van, akkor az Európai Egyetem miatt van ott, amely nagyon fontos munkát végez. Stász úr, ön számos kérdést, fontos kérdést föltett, Hadd mondjak ezekről néhány szót sorrendben. Először is, igen, optimistán látjuk ezt az éves menedzsment beszámolót. Igen, optimistán látjuk, mert látjuk, hogy válságok és nehézségek után sikerült önökkel és a tanácssal együtt jó munkát végezni 2017-ben. És ezt látjuk a számvevőszék elszámolásaiban, vagy beszámolójában is, persze ez kritikusabb. A számokban vannak különbségek, és ezek abból merülnek fel, hogy néha éves, néha több éves keretben vizsgáljuk meg a kérdéseket. Ez a összefügg a több éves pénzügyi keret komplexitásával. Próbáltuk egyszerűsíteni a dolgokat, ami lehetővé tenné, hogy inkább a teljesítmény felé forduljunk, ahogy Gebrandi úr is követelte. Remélem, hogy a alkotók támogatnak bennünket. Köszönöm a munkájukat sok javaslatot, javaslat segített nekünk. Ön beszélt a közös mezőgazdaságpolitikáról és a reformról. Hogyha minden tökélet, hogy minden tökéletes a közös mezőgazdaság politikában, azt gondolom, hogy a számvevőszék megírta a jelentését, nem fog ennek ellent mondani. Azt hiszem, hogy könnyebb kritizálni, mint javítani. A közös mezőgazdasági politika legrégebbi politikája az Európai Uniónak, és és nagyon sokan büszkék rá, és küzdenek érte. Az Európai Bizottság Hogan biztos behatásával megpróbálta ezt megreformálni, persze nem forradalmian. A reform egyik eleme az, hogy nagyobb felelősséget adjunk a tagállamoknak, ahogy ezt már többen is kérték nem csak itt, más szakbizottságokban is, nem azért, mert az ellenőrzést fel akarjuk adni, hát nem erről van szó. Sőt, e, illetve azt gondoljuk, hogy egyes esetekben jobb, hogyha a helyszínen foglalkoznak a dolgokkal, a mezőgazdasági politika nagy része eleve megosztott felelősségben van. Nem gondoljuk azt, hogy fel kellene adnunk a tagállamok ellenőrzését. Ön a jogállamiság problémáról vetett föl dolgokat, ezzel egyetértek. Én a jogállamiság egyik leghevesebb védelmezője vagyok, nem csak azért, mert jogász vagyok, hanem azt gondolom, hogy a jogállamiság tartja össze az Európai Uniót, és ezért vagyunk elkötelezettek emellett. De nem mondom, hogy az összes tagállam képtelen a programokat végrehajtani, hát van néhány probléma, mi az új pénzügyi rendeletben tettünk egy javaslatot, ennek ugyanaz a jogállam, jogalapja, mint a mint a e, pénzügyi rendeletnek, mely szerint tehát a jogállamiság és a e, támogatások összefüggnek egymással. E, azt gondolom, hogy ez a válaszom. Nem azt mondom, hogy minden tagállamban vannak problémák, de ha ahol azonosítunk egy problémát, legyen egy mechanizmus, amelyhez lehet nyúlni, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk, mert a tagállamok a költségvetés 75%-ában a tagállamok hajtják végre a költségvetést, tehát az ő bíróságuk, az ő e, ügyészségükben bíznunk kell, és ezért is hoztuk létre az Európai Ügyészséget az ön, e, önök támogatásával, és Köszönjük az elnökasszony e, hatatos közreműködését is, nem lett annyira erős és ütős ez a hivatal, mint ahogy ezt szerettük volna, de létezik. Az, az MFF jövőjében nagyon fontos szerepet játszik az európai ügyész, Cseh köztársaság, ez is egy nehéz helyzet, belpolitikai helyzet. Nem akarom kommentálni ennek meg annak a politikusnak a tevékenységét egy adott országban. Megkaptuk a panaszt, nem mondom azt, hogy vizsgáljuk, kivizsgáljuk a helyzetet, nem kivizsgáljuk a helyzetet, hanem elemezzük és foglalkozunk vele. Az Európai Bizottságban nulla tolerancia kell, hogy legyen a csalás és az érdekkonfliktus témájában. Ezt tehát megnézzük, mivel ez nagyon politikus, ezért nagyon pontosnak kell lennünk jogilag, és nem akarom a politikai játszmáknak nem akarok része lenni, de van egy vád, kaptunk kéréseket, megnézzük ezt a kérdést, hogyha a jogállamiságot komolyan veszük, akkor nekünk is, a komoly, nekünk is be kell ezt tartani, meg kell hallgatni a másik oldalt is, a, a bizottság foglalkozik ezzel, a főigazgató ma délután elmagyarázza, hogy miről van szó, mely új szabályok vannak, 61-es cikk, illetve az old szab- régi szabályok. A jogállam jogban nincsen visszaható, vissz, visszaható hatály, úgyhogy ezért a korábbi eseteket a régi jog alapján kell megvizsgálni, és lényeg az, hogy először a tényeket kell összeállítanunk, vagy összeszednünk, és az alapján lehet majd értékelni a helyzetet. De Jongúr kérdése, köszönöm szépen a jó együttműködést a szakértői e, munkacsoportokban. Nagyon komolyan vettük e, az elmúlt években az önök tanácsait. Én azt gondolom, hogy a szakértői csoportoknak, kiegyensúlyozottoknak e, és átláthatónak kell lenniük, gender témában is egyenlőség kell, hogy legyen, és én nem mm, túloznám el a szakértői csoportok eh, létét. Hogyha valamit nem akarunk megcsinálni, akkor hozzuk létre egy szakértői csoportot, ezt mindenki megtanulhatta már az adminisztrációban, de hogyha létrehozták már ezeket a szakértői csoportokat, akkor már eh, fontos, hogy ezek mind érdeket, mind nem egyenlőséget tekintve az Európai Uniós eh, realitásokat kell, hogy tükrözzék. Ugyanez a helyzet a whistleblowerekkel kapcsolatban. Az Európai Unió elég jól reagált erre, a közérdekű bejelentőkre olyan szabályok vonatkoznak, amelyek nem is léteznek a tagállamokban. Azt mondanám, hogy ez egy extrém eset, hogyha a többi dolog nem működik, mert persze vannak más eszközök, mediáció, Olaf, felettesekhez fordulás, tehát a legtöbb esetben van megoldás a problémákra ezeket azonosítani lehet, de persze ennek van egy emberi oldala. Az egyéni ügyet nem fogom kommentálni, ez nem lenne tisztességes. Tudom, hogy beszélt az első alelnökkel, és tudom, és szívesen megvitatom önnel ezt a kérdést, de magánúton vagy legalábbis nem nyílt ülésen. Szalafranka úr, támogat, javítja e, a mentesítési eljárás eredményét, ezt köszönöm. Hogyan tudjuk javítani a koordinációt, a kommunikáció és az átláthatóság területén? Ez egy olyan dolog, amelyben együttműködtünk az európai parlamenti választásokra készülve, mint a bizottság, e, közszféra, önök, politikusok, néhány példát említettem. Az Európai Uniós Költségvetésben van, van egy költségvetési eredmények weboldal, nézzék meg, mondtam néhány példát a bevezetőmben, látják, hogy a költségvetés ezen és ezen a területen mit, mit eredményez. Nem mondjuk azt, hogy, a, hogy a, ne, ne arra kerüljön sor, hogy csak a e, tagállamok mondhassák azt, hogy mi építettük ezt a hidat, hanem az Európai Uniós mondhassa el, hogy ők mit finanszíroztak, egy startupot, egy szélerőművet, akármit. Ezt eh, hozzuk létre, ezt a, ezt a weboldalt, a létre ezt a weboldalt, egyesek azt mondják, hogy ez propaganda, szerintem, hogyha a tényeket terjesztjük, az nem propaganda. Eh, minden esetre eh, csak a tényeken lehet alapozni. Lát de az Annual Management and Performance jelentésünkben, ott vannak ilyen kis boxok, és tudom, hogy Ayala asszonyt is érdekli ez, vannak olyan területek, illetve minden területre van egy egy-két mondatos összefoglalás, hogyha ezt szeretnék használni, ezt megtehetik. Köszönöm a pozitív hozzászólását az EU-Japán egyezménnyel kapcsolatban. Most csak annyit tudok mondani, a Mercosur egyezménnyel kapcsolatban folyik a munka, de ez nem csak a mi kezünkben van, hát a Mercosurnak is van ebben szava. És hát ez egy kicsit komplexebb szervezet, mint az Európai Unió, de minden esetre Bízom benne, hogy mm, folytatódik a munka, nem az Európai Bizottság fogja föladni. Nagyon sokan dolgoznak ezen a javaslaton, és a a trade, a Digi Agri is részt vesz ebben, de más se Digi is, hiszen szabályozási kérdésekről is van szó. A, a multilateralizmus itt forog kockán, és az USA partnereink is kritikusan nézik ezt. Az, eh, még az eh, amerikai Egyesült Államok visszavonul, az Európai Unió megjelenik ezekben a régiókban. Eh, talán ez is egy fontos üzenet, amit fel lehet vetni. Köszönöm szépen, remélem elnök asszony sikerült válaszolni a kérdésekre. Az ön kérdései voltak a legnehezebbek, mint mindig, és mint ahogy ez rendben is van így. És természetesen az egyéni képviselőknek szívesen adok további kiegészítő válaszokat, hogyha ez szükséges. Köszönöm. Vielen Dank. Schlusswort kommt gleich, aber Kollege Pirinski volt. A végszóra még egy kicsit várunk, Pirinski kollega. Azt hiszem, elnök asszony, hogy egy pár ponton pontosításra van szükség. Én azt kérdeztem, hogy a bizottság, amely a parlamenti állásfoglalás révén ezt köteles megtenni, ad, tehát a bizottság tájékoztatást a parlamentnek az adminisztratív eljárás módosításáról, vezetőtisztviselő kinevezése kapcsán, illetve hogy mik az eljárási szabályok amelyeket meg követel a bizottság, és a, a mi állásfoglalásunk ezt a tájékoztatást előírja. Én nem azt kértem, hogy a főtitkárnak mik a személyes jellemzői, úgyhogy én nem milyen választ vártam, hanem ö, megpróbált engem most itt szinte büntetni és visszakérdezni, tehát szerintem nem értette meg a főtitkár, hogy én mit kérdeztem. Gondolom, hogy úgy érzi, hogy a parlamentnek megalapozatlanak ezek a kérései, de ebben az esetben is válaszolnia kell a bizottságnak, mert nem kaptuk meg ezeket az információkat. És nem tudom, hogy a főtitkár nem érzi -e úgy, hogy ő saját maga személyében dönthet arról, hogy egy parlamenti állásfoglalás elég indok-e, vagy, vagy nem megalapozott. Talán a bizottság elnökével kell konzultálnia, vagy az egész bizottságnak kellene ezt megvizsgálni. Mert itt nem csak akármilyen ajánlásokról van szó, hanem ez igenis az bizottság integritása kapcsolatos politikájának a lényegét érinti. Sajnálom, az első alkalommal vesz részt a mentesítési eljárásban a főtitkár. Talán majd az idővel megtanulja azt, hogy nem megfelelő magatartás, hogyha ő kérdez képviselőket, vagy kvázi megszít képviselőket. Itt mi vagyunk azok, akik kérdéseket tesznek fel, és a bizottság az, aki válaszol a kérdéseinkre. Genau, vielleicht kann ich die Frage nochmal stellen. Akkor feltettem talán még egyszer ezt a kérdést. Van egy állásfoglalás, mikorra számíthatunk a bizottság a válaszára, azután az ombudsman asszony jelentése ugyanazon az eljárás kapcsán, erre mikor kapunk választ? Elnök asszony, eh, nem akartam itt eh, eh, a tisztelt képviselőket semmilyen módon bántani, vagy elítélőleg nyilatkozni. Amit Öttinger biztos és a kollégém is sokszor elmondtak, természetesen mindenre válaszolunk. Az írásos kérdésekre, az ombudsman asszony írásos kérdéseire is válaszolni fogunk, de értik, hogy mivel miután én ezeket személyesen érint, én nem vehetek részt ezekben a kérdésekben vagy a válaszokban, itt a kollégium dönt, tehát Hogyha kérdést tesznek fel, én saját magamról örömmel mondok valamit, mert nem e, tudtam igazából ezt e, soha e, megtenni. Pirinszke úrnak is rendelkezésre állok, de a kollégium hozza a döntéseket, és ez már eh, ugye a politikai szint. De én eh, bárkinek, a képviselőknek a rendelkezésére állok, beszéljék meg velem a személyes, eh, személyvet érintő kérdéseket, és utána az érdemek alapján, és ne a híresztelések alapján ítéljenek meg engem. Sí, señora presidenta, muy brevemente para decir que coincido con el que. Egyetértek a kollégával abban, hogy a parlament ellenőrzi politikai értelemben a bizottságot, és nem fordítva van ez így. Ugyanakkor nem tudom, hogy ön tisztában van-e azzal, hogy egy állásfoglalást is elfogadtunk, és szerintem jó lenne, hogyha ezt az új főtitkárnak, aki nyilván szeretné elmondani a véleményét és bemutatkozni, és hát hallgassuk meg mind a két felet, és az állásfoglalás a 22. cikkében az Európai Parlament jogi szolgálata szerint eljárásjogi szempontból megállja a helyét. bizottság eljárását én úgy értelmeztem, hogyha a főtitkárság nem teszi meg, akkor senki más. Hát ez az állásfoglalással kapcsolatos válaszra is vonatkozik. Most már elég régóta várjuk. Hát ugye ön nem adja meg a válaszokat, akkor senki nem fogja ezt megtenni. Jó, hát ezt is tudjuk, hogy hogy szokott lenni. Persze jó lenne, szép lenne, hogyha kapnánk választ. Hm, öné a szó ismét hogyha <laughs> meg vagyok győződve arról, hogy a biztosok a fog válaszolni Öttinger úr vagy valaki, de meg kell érteni, hogy én személyesen nem tudok részt venni a saját kinevezésemmel kapcsolatos kérdésre adott válaszok megfogalmazásában. De a bizottság mindezt komolyan veszi, nem csak a parlamenti állásfoglalást, hanem az ehhez kapcsolódó különböző interakciókat és E, látják, hogy mi hogyan történik, a, ugye, a tisztviselők kinevezése nem az állampolgárság, hanem az értem alapján. Öttinger úr e, szeptember 25-én, ha jól vagyok e, tájékoztatva, egy kerekasztal beszélgetésen adott tájékoztatást, hogy aztán ezt hogyan tudjuk tovább javítani ugyanis hiszünk abban, hogy ez, ezen epizód után ez volt az első ilyen, és hát én, pont én voltam az elszenvedője. Biztosítani akarjuk, hogy az Európai Unió lehető legjobban működjön e tekintetben is. Russzó úr, kíván-e még valamit mondani? Bár ez itt aláaknázott terület, csak óvatosan. Köszönöm, elnök asszony! Nagy figyelemmel köszöntem, ez, követtem ezt a nagyon érdekes vitát, nagyon sok kérdést tettek fel, és a számvevőszéknél is még folyik a munka. Most ebben a pillanatban semmi konkrétumot nem tudok mondani. Ajala, kolléganő. Sí, pues, eh, muchísimas gracias. Köszönöm szépen. A vita nagyon érdekes volt. És én azt gondolom, hogy itt nagyon érdekes eszmecserét folytathatunk még azzal kapcsolatban, hogy Felmeyer úr hogyan is kívánja javítani azokat a dolgokat, amelyekről a mai napon is szó esett. A, az ő felszólalásához annyit tennék hozzá, hogy amikor én elkezdtem a felszólalásomat, az egyfajta tónusban történt meg. Én az 51-es kérdésre, illetve a válaszra utaltam, ahol arról volt szó, hogy a bizottság nem bízik abban, hogy a garanciarendszer ö, megfelelőképpen működött. Ez nem konkrétan Zelmayer úr kinevezésére vonatkozott, hanem általában a kinevezésekhez. Ö, önök azt mondták, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer. Ebben nem értünk egyet. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem az ön személyéről van szó, hanem úgy gondoljuk, hogy igenis, és ezt a rendszert kell még javítani, mert hogy ugye Szelmájer úr is nagyon sokat szenvedett emiatt. És most, hogy pontról pontra haladunk, és végignézzük az egész rendszert, ebből az derül ki, hogy a maga a rendszer nem eléggé állja meg a helyét, mert valaki szenvedett ettől, akár jogszerű volt, akár nem a kinevezése. És igaziból nincs is olyan fajta eljárási rendszer, amely az ő kinevezéséhez vezetett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az 51-es pontban igenis és lehet javítani a helyzeten. Én így értelmezem azt is, amit Szelmeyer úr elmondott, és azt gondolom, hogy az együttműködésünk pozitív lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy csodás barátságnak volt ez a kezdete, el rosszabbul is elsülhetett volna. Köszönöm szépen! A barátság elmélyítésének az érdekében megkérdezzük, hogy kaphatnánk-e a levélből egy másolatot, amiről az bevezetője elején tett említést. Ez nagyon érdekel minket, hiszen ez a egyik legfontosabb tevékenységünk, ezért nagyon jó lenne. A csodás barátság szellemében fogok önnek küldeni egy példányt, vagy egy másolatot a levéről. Akkor további szép délutánt kívánunk, és hát óvatosan fogalmazok, de ennyire korán kellemes ünnepeket is kívánhatok már. Ugye mostantól kezdve már mindenkinek kívánunk kellemes karácsonyt, a megfelelő hőmérsékletről itt gondoskodnak, nagyon-nagyon hideg van, ezt valamennyien érezzük. Akkor folytatjuk a munkát a napirendi pontok közül, most a 20. napirendi pont következik. Ez egy tanulmány, az ESZI alapok ex ante kondicionalitás kapcsán Pirinszki eh, úr az előadó, azután, miután a SZEPSZ egyik tanulmányáról van eh, szó, a Ferrer kollega és Muszmecsi kollégák eh, fognak majd beszámolni erről, de kérek mindenkit, hogy aki menni akar, az lehetőleg gyorsan hagyja el a termet.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 egy nagyon izgalmas vita felől most ugye egy inkább földhöz ragadt témára térek át önökkel, az ex ante kondicionalitás, hát ez nem nagyon izgalmas sokak számára, de egy érdekes tanulmány volt Roberto Muszmeci ül itt mellettem, én Jorge Nunez vagyok, az Európai Szakpolitikai Tanulmányok Központjától, a CEPS-től. Ugye minden jó dologhoz és a hibákhoz is legalább ketten kellenek. Én elsősorban azzal foglalkozom majd, hogy milyenek a tanulmánynak, mik a tanulmánynak a fő üzenetei a számunkra. A kérés az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogyan teljesülnek az exante feltételek az ESZI alapokkal kapcsolatban. Interjúkat készítettünk, beszéltünk a, az irányító hatóságok képviselőivel, tehát nem csak adatokra alapoztuk az elemzést, hanem beszélgetéseket is folytattunk. Az egyik kérdés, amit feltettünk, az az volt, hogy hasznos volt, van -e egyáltalán relevanciája ezeknek a feltételeknek, arányos mindez a hatásokhoz, egyáltalán érdemes volt-e ezt az egészet így csinálni, és milyen költségekkel járt -e mindez. A következő MFF, illetve a következő közös rendelkezések szempontjából fontos ez. Ott már nem ex ante kondicionitásra fogunk beszélni, hanem enabling provisionsről. A közös rendelkezések rendelete és amiben az exante kondicionalitás szerepel, ad egy definíciót is, amit most el, látnak a kivetítve, tehát mik a minimum követelmények és feltételek, hogyan lehetne a beruházás kereteit, illetve az eszi alapok elköltésének a hatékonyságát, eredményességét javítani. Ez azzal függ össze, hogy például ne legyen, ne lehessen támogatást kapni egy olyan helyen, mondjuk szennyvíz tisztító építésére, ami nem felelne meg a, a víz irányelvnek. Tehát, hogyha nincs valamilyen EU-s jogszabály, akkor támog, olyan oda támogatást sem lehet adni. Ez tulajdonképpen a a lényeges gondolat, hogy ne finanszírozzunk olyan esetben, amikor nincsenek meg megfelelő jogszabályok, nincsenek jogszabályi alapja az EU-ban. A jogszabályoknak való megfelelést kell vizsgálni, azaz a tagállamokat arra kérjük, hogy építsék fel azt a kapacitást, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelhessenek a rendelkezéseknek, illetve a rendeletnek. Ez részben azért van így, mert itt strukturális alapokról van szó, tehát nem lehet kötelezettségszegési eljárást indítani, itt a tagállamok kérik a pénzügyi támogatást, és mondjuk a DJ régió esetében nem szabálysértést kell megállapítani. Itt pénzről van szó, és arról, hogy hogyan költik el ezt a pénzügyi támogatást. Hogyha valaki ilyen támogatást kap, akkor meg kell, hogy feleljen a szabályoknak 48 ének szante feltételt tartalmaz a rendelet, 29 ezek úgynevezett tematikus, elsősorban a közlekedéssel függ össze, 12 az alaphoz kapcsolódó, illetve a mezőgazdasági alaphoz, illetve az halászati alaphoz is kapcsolódnak feltételek. Az eljárásról a tagállamok miután ugye elkészült a támogatások kerete, egy partnerségi megállapodást írnak alá a bizottsággal, amelynek kapcsán megegyeznek az általános stratégiában, azután elkészülnek az operatív programok részletesen összegekkel, meghatározva azt, hogy miről szólnak majd ezek a műveletek, eh, és milyen exante feltételeknek kell megfelelni. Eh, ez tulajdonképpen, tehát ez azt jelenti, hogy a programozási időszak előtt már teljesíteni kell a feltételeket, de miután eh, mindig elég későn indul nak ezek a programok. Megoldást kell találni olyan esetekre is, hogyha még ezek nem készülnek el hogy legyen egy elképzelésük, miről is van szó az ilyen feltételekkel kapcsolatban. 61%-ban a teljesültek a feltételek a tagállamokban, tehát 39%-ban nem teljesültek, és a tematikus célkitűzéseknél is hasonló 63% a megfelelés, tehát azt mondjuk, hogy közel 40%-ban időben nem teljesültek a feltételek. Amikor ilyen nem teljesítésről van szó, akkor az illetékes hatóságnak el kell készíteni cselekvési terveket a teljesítésre, és ezeket a cselekvési terveket monitorozzák, vagy ellenőrzik abból a, a szempontból, hogy megfelelnek-e majd a követelményeknek. 2018 márciusban készült el a dokumentum, és valami hiánypótlásra is sor került azóta. 1000 440 cselekvési tervnél vizsgálták a, az előzetes feltételeket, a, mi, milyen hatóságok vannak, szóval ez, van szó, ez attól függ, hogy milyen struktúrával rendelkezik egy ország, hogyan hány irányító hatóságban vannak, olyan ország, van ennek olyan országok, ahol több ilyen hatóság van, van, ahol kevés, eltérő nagyságúak ezek a hatóságok, tehát függ az adott országok irányítási struktúrájától is, hogy ez hogy néz ki. Itt van a lista, látják, hogy például a közbeszerzés, a nemek közötti egyenlőség, állami támogatási szabályok, stb. szerepelnek ezen a listán. És aztán itt vannak a tematikus kérdések is, amelyekre már utaltunk. Vagyis, hogyha megvizsgáljuk az eloszlását ezeknek, akkor itt a kék ábrán látjuk a keleti és közép-európai országokat. Itt nagyon sok exante kondicionalitásnak kell megfelelni. Ha például ezt Európa középső, illetve északi területeivel összehasonlítjuk. Ez azért is van így, mert hát ugye ők a legnagyobb kedvezményezettjei ezeknek az alapoknak, és ugye ez attól is függ, hogy milyen területek kapják a alapokat, egy konvergencia országról van szó, vagy milyen, a régió besorolásától is ez függ. Vannak olyan országok, ahol kevesebb a felhasznált alap, és ott kevesebb a kondicionalitás is, van, ahol viszont a tapasztalat az, ami a különbség okát képezi. Itt elmondhatnám azt is, hogy az országoktól függ, tehát itt azt látjuk, hogy hol van a legjobb megfelelés, a legtöbb országban sikeresnek mondható mindez. Láthatjuk, hogy megfelelnek a cselekvési terveknek, és itt azt is láthatjuk, hogy ez az egyik olyan dolog, ami nagyon érdekes volt számomra, de azért nagyon furcsa is. Hogyha megvizsgáljuk Spanyolországot, 32, ugye itt különböző spanyol autonóm régiók, nagyon világos hatalommegosztásban megosztásban működnek, a minisztériumoknak van egy koordinációs szerepe, ami ez nagyon világosan működik, tehát Spanyolország 32-t ilyen kondicionalitásnak kellett megfeleljen, de nagyon kevés helyen volt probléma. Olaszország ezzel szemben 319 ilyen kondicionalitás, vagy, vagy 320. A kérdés úgy kell megfogalmazni, hogy miért van ez így. Most hát ez nagyon gyakran a kormányzási struktúrától függ. Rengeteg uh, fe, ö, duplifikát, vagy duplikáció és párhuzamos ö, megítélés van. Ez alapvetően rávilágított arra is, hogy bizonyos országokban a centralizált országok ö, jobban működnek. Erről majd ö, egyébként ö, el is fogom mondani, hogy mi volt a vélemény. Görögország vagy Lengyelország esetében megint más indokok húzottak meg minden mögött. És ne felejtsük el azt, hogy minél több pénzt kap valaki, annál több ilyen action plant kell megvalósítani. Tegyük hozzá, hogy a legutóbbi tevékenységi jelentésben volt egy felfüggesztés, Ez azt jelenti, hogy vannak olyan országok, amelyek nem tudják megvalósítani a cselekvési tervüket, de azért alapvetően pozitív a kép, és az aktivitási jelentésben nem, ebből nem derül ki, hogy hol voltak ezek a felfüggesztések. Vagy legalábbis én ezt nem találtam. Nos, van egy olyan kérdés is, hogy vajon mindennek mennyi a költsége? az, hogy megpróbáljuk az összes vonatkozó jogszabályt áramvonalasítani, és megpróbáltuk azt megvizsgálni, hogy hol vannak a hatások. Lehetnek azért különbségek, mert vannak olyan cselekvési tervek, amelyek nem működtek, de az ex-ante kondicionalitásnak nem is feleltek meg. Nos, hát ezekben az esetekben alacsonyabb volt az abszorciós ráta is. A probléma az az, hogy itt vajon az ex-ante kondicionalitással magyarázható mindez, vagy egészen másokoknál fogva. Nagyon sok faktor van erre hatással, tehát igen nehéz azt mondani, hogy az ex-ante kondicionalitás lenne a késés oka. Nagyon nehéz tehát ilyen összefüggéseket kimutatni. Amikor interjúkat készítettünk, felméréseket is végeztünk, és hát akkor kiderült az is, hogy 38% egyetért azzal, hogy ez emiatt alakult ki. Nem volt világos többség azon hatóságok között, akik azt mondták, hogy ennek volt hatása, de azért a legtöbben mégiscsak valamennyire érezték ezt. Egy másik kérdés, ami felmerült, az az, hogy mik voltak a legfontosabb problémák a az állami támogatásra vonatkozó kondicionalitás volt nagyon fontos. Ez, ez többen kulcsfontosságúnak ítélték, a másik pedig a közbeszerzési eljárásokra vonatkozott. Ezek voltak tehát a legproblémásabb területek. A többi kondicionalitással kapcsolatban arról volt szó, hogy hát igen, vannak itt apróbb kiigazítandók. Aztán a stratégiák, az előkészítés is nagyon fontos, arra vonatkozólag, hogy hogy valósulnak meg a programok, az innováció, az élethosszon áttartó tanulás, vagy a közlekedés területén. Itt azért javuló tendenciákat tapasztalhatunk a stratégiák terén. Végeztünk ezekben az országban Németország, Olaszország, Szlovénia, Szlovénia, Spanyolország és Horvátország, illetve Bulgária, megkérdeztük tőlük, hogy hogyan vélekednek mindenről, mert ugye mi egész Európában megvalósítottuk magát a tanulmányt, ugyanakkor ezekkel az országokkal telefonos interjúkat is készítettünk. A legtöbb ország sokkal pozitívabban nyilatkozott az ex kondicionalitással kapcsolatban, mint ahogy én azt vártam, mert a legtöbben azt gondolták, hogy ez azért egy eléggé nehézkes folyamat. Ugyanakkor a legtöbb problémát okozók a legpozitívabbak, tehát akik a legnehezebb dolgokkal kellett megküzdjenek, hogy a saját oldalukat rendbe rakják, ők voltak aztán a legsikeresebbek. Azok az országok, ahol minden jól működik, úgy gondolták, hogy ennek sem értelme, és csak egy bürokratikus gyakorlat az egész. Mert amikor már valaki megfelel mondjuk a vízi keretirányelvnek, akkor az exante kondicionalitás, amely azt várja el, hogy a Digi régiónak is bebizonyítsuk, hogy megfelelünk ezeknek, holott már a másik illetékes főigazgatóságnak ezt pontosan tudnia kellene, akkor ez azért mégiscsak nem annyira, ezt nem annyira értékelték. De amikor más minisztériumok felé kellett bizonyítani azt, hogy megfelelnek ezeknek a feltételeknek, azt nem értékelték magasan. Az ex ante kondicionalitás az administratív kapacitások problémájával küzdő országok esetében eh, bizonyult eh, fontosabbnak. Az innovációval kapcsolatban például a reformokat is beindíthatja egy ilyen folyamat, amikor eh, egy előzetes stratégiára kellett felkészíteni. Ezen keresztül az illetékes hatóságok nyomást tudtak gyakorolni a kormányra, hogy meglépje a szükséges lépéseket. Ugye már elmondtam, hogy ezek azért bürokratikus folyamatok, és a regionális politikának problémájára is többször is rávilágítottak a megkérdezettek, mert úgy tűnt, hogy más hatóságok politikáinak megvalósításában is ennek szerepe volt. Ezek a szabálysértésekkel is összefüggésben voltak. Vannak olyan hatóságok, amelyek azt mondták, hogy nem fair ezeknek a szabályoknak az implementációját rajtuk számon kérni. És van még egy gondolat, ami elhangzott, ez pedig a formális monitorozás, illetve az implementáció hiánya a szabályok nem voltak eléggé világosak, a részvevők számára nagyon sok szabály volt, és igen, hosszan fogalmazta meg a bizottság ezeket a részletes iránymutatásokat, és alapvetően a tagállam feladata volt az, hogy bebizonyítsák azt, hogy megfelelnek-e vagy sem a feltételeknek. Spanyolországban például azt mondták, hogy ők végig nyomon követték az iránymutatásokat, mert attól féltek, hogy a bizottság különben nem fogadja el a pályázataikat, mert nem volt eléggé világos a helyzet. És valóban itt most egy új feltételrendszerről volt szó, és az egész implementációs folyamat egy kicsit sietve zajlott. Nem arról van szó, hogy a bizottság kimondta, hogy pontosan mit is vár el. Ők azt akarták, a bizottság nagyon segítőkész volt, ezt egyébként ebben mindenki egyetértette, és a hatóságok is megértették azt, hogy ez mind a két fél számára feladatokat jelent ahhoz, hogy jól működjön a rendszer. Tehát ez nem egy egy irányú kommunikációs csatorna volt, és nagyon sok hatóság örült a bizottsági hozzáállásnak. És egyébként igen sok érintett meg is köszönte a bizottság munkáját. Igaziból az volt a kérdés, hogy a következőt azt majd hogyan szervezzék meg. A következő rendelet során, megalkotása során ezekre a kérdésekre kell majd odafigyelnünk. Mik voltak a kulcs ö, tanulságok? Egyrészt az, hogy most ugye voltak határidők, és azt találták, hogy egy kicsit rugalmatlan a rendszer, és nem igazán alkalmazkodik a valósághoz, tehát a javaslatokat alapvetően jónak gondolják, ezeket meg kell valósítani, egy, egy cselekvési tervet kell létrehozni, és a bizottság azt fogja majd monitorozni, hogy ezt megalkotják-e, és aztán majd azt, hogy az implementáció hogyan folyik. A monitorozást aggasztónak találták többen is, mert a jövőbeli javaslatban szereplő szövegek nem túl világosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet mindezt monitorozni, auditálni. Nagyon féltek attól, hogy túl bürokratikus, vagy túl rugalmatlaná válik mindez, holott egy-egy tervnek a kialakítását a terepen nagyon sokszor eh, át kell alakítani, nem azért, mert a célokat eh, nem akarják megvalósítani, hanem azért, mert a dolgok maguktól is változnak. Ha egy nem működőképes eh, tervet akarunk végrehajtani, az nem jó. Ez egy aggály, és ez nem a szövegből adódik. Ez igaziból csak egy felhívás volt a megkérdezettek részéről, hogy ne legyen túl rugalmatlan ez a rendszer, hanem engedjenek meg változókat. A tematikus kondicionalitással kapcsolatban azt tudom még elmondani, hogy remélem, hogy a következő keret szempontjából már sokkal kevesebb munka vár ránk, mert addigra a rendszer olajozottabban fog működni. Az egyik legerőteljesebb üzenet arra vonatkozott, hogy ne szektoriális jogalkotáshoz alkalmazzák ezeket. Amennyiben nem alkalmazzák, ezt ne hozzák összefüggésbe a strukturális alapokkal. Nagyon régóta dolgozom ilyen területen, és mégis még most sem világos számám, számomra az, hogy az exante kondicionalitás kapcsán hogyan lehet elkerülni azt, hogy a monitorozáson, értékelésen felül hogyan lehet az enabling conditions t monitorozni. Tehát van egy program, egy stratégia, de hát aztán van egy háttér is, amit le kellene ellenőrizni. Jó lenne, hogyha el tudnánk kerülni a bürokratikus problémákat. És ezeket, és azt, hogy, és el kellene kerülni azt, hogy duplán dolgozzunk. Hiszen nagyon gyakran ugyanarról van szó valójában. Volt olyan kommentár is, amely arra vonatkozott, hogy nem csak stratégiai tervezési elvárásoknak kell megfelelni, például az innovációs tervek kialakításánál, hanem a stratégia és a partnerségi megállapodás nem mindig volt összhangban, és itt is a munka megkettőződését kellene el kerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogyha vannak kérdéseik, akkor várom őket. Köszönöm, menjünk tovább, mert nagyon kevés az időnk, sajnálom. Több mint 23 percet beszélt. Pirinski úr. Yes, thank you. Köszönöm. Mivel nincs túl sok időnk, ezért próbálok röviden fogalmazni először is. Szeretném a kollégákat arra kérni, hogy, nézz, hogy ezt a tanulmányt a Performance Review fényében tekintsék, amelyre jövő évre, évben kerül sor, és ezt úgy kell kihasználni, hogy megpróbáljuk megválaszolni a következő kérdést. Az feltételeket hogyan kellene megváltoztatni az ex-ante feltételrendszerhez képest, hogy az ex-ante feltételrendszer negatív hatásai nem merüljenek fel. Tehát a további terhek, illetve a nehézségek abban, hogy hogyan kell ezeket végrehajtani, hogyan lehet ezeknek megfelelni. Ez esetleg késedelmekhez vezethet, az alapok levonás, lehívásában. Ez az egésznek a veszélye. Itt vannak ezek a ö, instanciák, amikor is az ön cenzúra is felmerül, a tagállamok nem nyújtják be az elszámolásukat, mert attól félnek, hogy megbüntetik őket. És ahogy a tanulmány bemutatói említették, nagyon nehéz megállapítani, hogy tényleg azok, akik az exante feltételeket teljesítették, jobban le tudták-e hívni az alapokat. Amit a tanulmány kimond, abból kiderül, hogy vannak pozitív aspektusok például a reformban való előrelépés, hogy a tagállamok hogyan látják az rendszereik szükséges aktualizálását, ez hogyan valósul meg. És itt szeretném kiemelni az, ami, azt, ami elhangzott. Úgy tűnik, hogy a tagállamok és a bizottság között jó az együttműködés. Remélem, hogy ez nem annak köszönhető, hogy a tagállamok óvatosan fogalmaznak, eh, amikor a bizottságról van szó, mert ez eh, aggasztó lehet. Minden esetre azt gondolom, hogy konstruktív a kapcsolat, és eh, néhány kérdést föltennék a bizottságnak, elnök asszony, és talán néhányat a tanulmány bemutatóinak is. Az első, Az ex-ante feltételrendszer általános és tematikus kategóriára vonatkozik, 70 az elsőből és 29 a másodikból. Ezekből hány tartozik a Digi Regio közvetlen illetékességébe? És hogyan függenek ezek össze a kohéziós politikával közvetlenül? Egyébként meg érdekes látni azt, hogy ez mennyire teher volt, mennyire volt terhes a bizottság számára az ex ante feltételek végrehajtása. Az Európai Bizottság számára az is kihívás, hogy ezeket a cselekvési terveket megfelelően figyelemmel kísérje. Végül és itt is az előadókra szeretnék koncentrálni. Milyen tanulmányok, milyen tanulságokat vont le az Európai Bizottság, hogyan kívánja ezeket a tanulságokat a következő időszakban használni, élni ezekkel, és örülnék annak, hogyha az Európai Bizottság beszélne arról is, hogy nem eléggé tisztán fogalmaz a közös rendelkezések szabályozása, és ez nehézséget jelent a tagállamoknak abban, hogy, felkész, hogy pályázzanak, vagy részt vegyenek a programokban, és ez magában a tanulmányban is megjegyzésre került. Nem a nem azt kérem, hogy a az előadók foglalják össze az ő mm, saját véleményüket, hiszen ezt látom, el tudom olvasni, és ez teljesen világos. Elnök, köszönöm szépen. E, de rám nagy hatással volt az adatok begyűjtése, hogy a végkövetkeztetések helyesek-e, abban meg, vagy, meg vannak a kétségeim, minden esetre az adatok lenyűgöztek. Grantúrnak is megadnám meg a szót. Itt van-e? Grant úr. Tessék. Köszönöm. Jolante Francskovszka vagyok, elnök asszony, az DG régi Grant úr, nem tudok eljönni. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy az exantette feltételrendszer ebben a programozási időszakban került bevezetésre, és ahogy a SEPS említette, ez tanulási folyamat volt, mint az Európai Bizottság, mind a régiók és a tagállamok számára. Rem, azt gondolom, hogy pozitív az eredmény. Legalábbis a Managing authority pozitív beszámolót adtak, annak ellenére, hogy bizonyos administratív terhek felléptek. Én úgy értem, hogy nincs világos bizonyíték arra, hogy nagy negatív lehívási hatások lennének az ex ante rendszer miatt, Emellett reagálnom kell az egyik következtetése, mely szerint az ex ante feltételrendszer az irányelvnek való megfelelést célozza. Nos, az ex ante feltételrendszernek a célja az volt, hogy az alapok hatékonyságát erősítsük, és ahogy az előző pont is mutatta, performance orientation valósult itt meg. Nagyon fontos, hogy meglegyen a link az Európai Unió jogszabályalkotása és az irányelvek elfogadása között. Volt itt egy kérdés a monitoring témájában, és a következő programozási időszakban ezt felvetném. Az egyik a jelenlegi szabályozás egyik nehézsége az, hogy az Európai Bizottság kezében nincsenek eszközök arra, hogy monitorozza a cselekvési tervek végrehajtását és azt, hogy van-e valamilyen összekapcsolódás a stratégiák között, amelyeket nagy erőkifejtéssel készítettek, illetve a projektek kiválasztásánál. Azt kérjük, hogy a tagállam, tagállamoktól, hogy az enabling feltételeket tartsák be. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan jelentéseket kérünk tőlük, hogy eh, melyik stratégiában hogy tart, hol tartanak, és nem kell minden eh, anyagban folyamatosan beszámolni az eh, előzetes feltételrendszer megfelelés, ennek való megfelelésről, nekünk sincs kapacitásunk ezt folyamatosan ellenőrizni, mindazonáltal mi támogatjuk a stratégia elfogadását, tehát a nemzeti és a régiós szinten ezeknek a kiigazítását támogatjuk. Mindazonáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a feltételeknek megfelelnek. hogy ezek a feltételek, tehát a szükséges feltételek teljesítése megtörténik. Ez az egyetlen elem, de nem fogunk beleszólni abba, hogy a stratégiát hogyan hajtják végre. És abba sem, hogy a stratégiát hogyan készítik elő, hiszen ez nem a mi kompetenciánk. Ez az egyetlen kompetencia ebben az összefüggésben eh, annak az ellenőrzése, hogy a, végre, hogy a teljesítési kritériumokat eh, betartották-e. Ezt szerettem volna tisztázni, illetve felmerült még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a DG Regio nak vannak-e kapacitásai arra nézve, hogy értékelje a szükséges feltételeknek való megfelelést. Az a um, folyamat, amit bevezettünk, mely szerint a DG régió um, ellenőrzi a, vég, a feltételeknek való megfelelés folyamatát. Ez az főigazgatókkal egyeztettük, a DG régió különböző ágazatokat finanszíroz a tagállamokon keresztül, és nem mondhatjuk, hogy szakértők vagyunk a hulladék kezelésben vagy a közlekedésben. Minden esetre Mindezt úgy végeztük el, hogy együttműködtünk más főigazgatókkal, de az alapokhoz való kapcsolódást is megvizsgáltuk. Biztosítani akartuk, hogy a a költségvetés végrehajtására vonatkozó feltételeket teljesítik. Reméljük, hogy a következő programozási időszakban mégis szorosabban összefüggnek ezek az intervenciós területekkel, és a lehető legkonkrétabb módon, hiszen ez a célunk. Nem tudom, megválaszolta minden kérdést. E, összességében a tanulmányt érdekesnek tartjuk, ez érdekes felvetéseket tartalmaz a következő programozási időszakkal kapcsolatban. E, érdekes lesz majd látni, hogy mely tagállamok és mely régiók nak kell az ex ante feltételrendszerrel foglalkozni, vagy ezeknek megfelelni. A végrehajtási felelősség nem mindig a tagállamok, tagállami minisztériumokban van. Olaszországban például sok kompetencia regionális szinten található meg, és egyes esetekben a kompetenciák pedig vegyes rendszerben működnek és ez oda vezet, hogy sok cselekvési terv jön létre. Ez nem azért van így, mert sok a probléma, hanem azért, mert különböző felelősségi szinteken kell ezeket az anyagokat elkészíteni. Köszönöm. Röviden válaszoljanak, kérem. Azt gondolom, hogy egyetértek az eredményeket, eh, ami az eredményeket eh, és a következtetéseket illeti, ez inkább az aggodalmakat sorolja fel, és a eh, problémákat. Ami a következő javasla- időszakot illeti, itt ezek javaslatok. Nyilván a managing hatóságok aggódnak, hogy mi lesz ebből végeredményben, hogy, lesz ez, hogy kerül ez végrehajtásra. Nekem nincs semmilyen személyes megjegyzésem ezzel kapcsolatban, csak az adatokra és az interjúkra alapoztunk a tanulmány elkészítésében, és hogyha vannak ebben hát hely, olyan dolgok, amelyek kétséget vetnek fel. Hát ezek félelmek, amelyeket összefoglaltunk. Köszönöm szépen, köszönöm az érdekes munkájukat. A 21-es napirendi pont következik és itt a mezőgazdasági politikával kapcsolatos számvevőszéki előadásról van szó. Meg is adom a szót a számvevőszék képviselőjének, tessék. Thank you, Chair. <clears throat> Uh, first, uh, I... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívták a számvevőszéket, hogy bemutassuk ezt a véleményt. A számvevőszék nagy örömmel mutatja be a jelentéseit, és nyilván rendelkezésre állunk, hogy megvitassuk önökkel ezeket a jelentéseket, konkrétan ezt a véleményt is. Másodszor, Hát mondjam el, hogy az Európai Számvevőszékben eh, abszolút tudatában vagyunk annak, hogy a közös mezőgazdasági politika létrehozása nagyon komplex feladat, és azt mondanám, hogy ezek a dokumentumok, amelyekkel kapcsolatban véleményeket készítünk, ezek a rendelet tervezetekkel kapcsolatos anyagok, ezek nagyon komplex szövegek, és a mi véleményünkben igyekszünk szintetikusnak, szintetikusnak lenni. Mivel nincs túl sok időnk, ezért engedjék meg, hogy a legfontosabb üzeneteket vessen fel, ami közös mezőgazdasági politikát illeti, ez mint egy közpolitika, illetve azokat a legfontosabb üzeneteket, amelyek a delivery modellel kapcsolatosak. Ami a kap definícióját illeti, az első üzenetünk az, hogy úgy látjuk, hogy nincs egyértelmű hosszú távú vízió ezzel, ebben a reformban. Nem mondjuk, hogy nincsenek tanulmányok, nem mondjuk, hogy nincsenek különböző szenáriók, forgatókönyvek, vannak, de nem látjuk, hogy milyen konkrét, hosszú távú vízió létezik, és melyek azok, amelyek ezt a, ezeket a politikai reformokat támasztják alá. Aztán a robusztus gazdasági evidencia nem áll rendelkezésre, főleg a közvetlen kifizetések nagy szerepét nem támasztja alá ilyen evidencia adathalmaz. Nem mondjuk, hogy nincsenek adatok, ne, vannak gazdasági alátámasztó adatok, de attól félünk, hogy ezek nem eléggé robusztusak, megingathatatlanok, a közös mezőgazdasági politika indoklására. A harmadik üzenet pedig, amit mondunk, az az, hogy a mm, környezetvédelmi és klímaambíció a tagállami választásoktól függ, és a bizottsági értékelésektől, és azt gondoljuk, hogy a 40%-os kaphozzájárulás nem tűnik realisztikusnak. És ez a jelenlegi kap értékelésre támaszkodunk ennek során, amikor ezt mondjuk. A negyedik üzenet, amit szeretnénk megosztani önökkel, az az, hogy a társfinanszírozási arányok nem tükrözik az Európai Unió hozzáadott értékét, és ötödször pedig azt mondjuk, hogy a kifizetések plafon, kifizetés plafonok a nagyobb holdingok esetében, ezek korlátozottak, hogyha a megfizetett és meg nem fizetett munkaköltségeket kizárják a kapol a plafonból. Ami a kap modelljét, delivery modelljét illeti, mi ezzel kapcsolatban azt mondjuk, hogy erre a négy fő koncepcióra alapulnak ezek, amelyekkel egyébként egyetértünk, a fenntarthatóság, teljesítmény, egyszerűsítés és elszámoltathatóság. A szubszidiaritásra nem fogok kitérni, de szeretnék mondani valamit a teljesítményről és az elszámoltathatóságról. Ami a teljesítményt illeti, ez a javaslat nem tartalmazza a hatékony teljesítményrendszer szükséges elemeit. Miért nem? Azért, mert egyes elemek hiányoznak a véleményünk szerint, például nincsenek világos, specifikus, kvantifikált Európai Uniós célkitűzések, amelyeknek az elérését mérni lehetne. Azok az intézkedések, nincsenek olyan intézkedések, amelyek egyértelműen a célokhoz kötődnek, és azt gondoljuk, hogy hogy nincs er- output set, illetve eredményes impact indikátorok. Ami az elszámoltathatóságot illeti, azt mondjuk, hogy a javaslat oda vezet, hogy gyengül az elszámoltathatósági keret. Miért? Az Európai Bizottság a jövőben az elszámolások valóságnak megfelelését, pontosságát és teljességét tanúsíthatja, de nem lesz képes arra, hogy kinyilatkoztassa a kifizetések nagy részében azt, hogy a kifizetések eljutottak-e az Európai Uniós jogszabály által prioritizált kedvezményezettekhez. Miért mondjuk ezt? A pénzügyi rendeletben arra emlékeztetjük a jogszabályalkotót, hogy a, az elszámolásokat egy független audit szerv véleményének kell kísérnie, e, és amit e, tartalmazza azt, hogy a végrehajtás legális és szabályos volt-e, és két különböző Mm, kifizetési terület van. Az egyik az a kap stratégiai terven kívül, a másik pedig a kap stratégiai terven belüli kiadások. Az első a teljes kap kiadások 2%-át teszik ki, ami véleményünk szerint itt nincsen probléma. A a küls, független audit szerv általi verifikációval, a másik pedig a 98%-ot tesz ki a kap kifizetésekből. Úgy látjuk, hogy értékelni kell, hogy helyese a beszámolás, és értékelni kell a governance rendszert, az igazgatási rendszert is, az igazgatási szerveket és az alapvető uniós elvárásokat, de úgy látjuk, hogy nincs verifikáció független audit szervek részéről az a kapcsolatban, hogy a végső felhasználókhoz eljutatott pénz kifizetések tiszteletben tartják az európai jogszabályokat, és ezért mondjuk azt, hogy gyengült az elszámoltathatóság új rendszere, mert úgy látjuk, hogy vannak itt bizonyos nemzetközi standardek, itt nagyon fontos a különböző típusú ellenőrzés, illetve az alapos eljárás, amelyben a részletes tesztek, vizsgálatok is szerepelnek, és megfelelő analitikus eljárások tehát a független audit szervek alapvető eljárásait nem csak a 2%, tehát a stratégiai tervem belüli kifizetésekre követeljük meg. Tehát következtetésként üdvözöljük a compliance alapú megközelítésről való átállást a teljesítmény alapú megközelítésre, hogyha hogyha ez robusztus, azonban azt gondolom, hogy ennek mindenképpen megingathatatlannak kell lennie. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Celler kollega az előadónk, ha kérhetem röviden. Hát ennél a témánál, agrárpolitika, erről röviden, ez egy nagy kihívás. Bár hát megpróbálok néhány pontot kiválasztani. Meghallgattuk a számvevőszék véleményét, köszönet Figyeléd úrnak és munkatársainak. Ők nagyon határozottan amellett szólnak, hogy a jelenlegi reformer képzelések a közös agrárpolitika kapcsán alapvetően rendben vannak. De a bizottság néhány célkitűzésére térnék ki a kapreform kapcsán. Ez biztos visszavezethető arra, ami ugye a parlament, amit a parlament is folyton követelt, egyszerűsíteni kell a szabályokat, Inkább a teljesítmény alapú rendszert kell felépíteni, a beszámítások kapcsán különösen, és végül ezt is már többször elmondtuk, a jelenlegi stratégia és a reform próbálkozások kapcsán, hogy nem szabadon sokat változtatni a kifizetéseken. A változás, változtatás itt csak annyit jelent, hogy tehát nem magát a teljesítést módosítsuk, hanem az elszámolási rendszert. A bizottság megközelítésének a lényege, hogy nagyobb kötelezettséget ró a tagállamokra, és ez az előzőekből adódik. A kérdés az, hogy a tagállamok hogyan állnak hozzá ahhoz, amit megéltek az úgynevezett zöldítés bevezetésekor, ami ugye hát finoman szólva sem volt egy hatalmas siker, és azóta is a bizottság mentesítésekor erről készítettünk véleményt, és megkérdezzük, hogy elérték -e a célokat, tehát azt kell mondani, hogy nem. A kérdés az, hogy az egész rendszer a mezőgazdaság támogatása az európai költségvetésből még egyáltalán időszerű-e? Ha azt látjuk, hogy a mezőgazdaság eh, előállít gazdasági javakat, és eh, ez a végső soron piacgazdasági kritériumoknak kell, hogy megfeleljen az is kérdéses, hogy a kifizetések megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének, és valóban ott kerül sor kifizetésekre, ahol volt tényleg szükséges a támogatás. Vagy pedig, hogy ugye egyre inkább azt látjuk, hogy a mezőgazdaság is iparosodik, és akkor feltetjük a kérdést, hogy lehet, hogy a jövedelmeket nem tudjuk megfelelően mérni. Tehát, hogy most egy kis családi birtokról van szó, melyik néhány ezer eurót kap a közvetlen kifizetés kapcsán, vagy pedig másik oldalon ott vannak a hatalmas agrárholdingok. Most, ha ezeket egy kalap alá vesszük, akkor szerintem egy nagyon hibás megközelítést kell ebben látnunk. Ebből adódik a kérdés, milyen célokat tűzünk ki a közös agrárpolitika kapcsán, a környezeti, illetve a klímacélokkal az összeegyeztethető -e, és hogyan halad ezeknek a megvalósítása, mi a helyzet a diverzifikálással, a tagállamok ennek meg tudnak-e felelni, és mindezt meg lehet-e valósítani a stratégiai tervekkel, amikor is a tagállamok felelőssége megnő. Tehát ezeket a kérdéseket tesszük fel, és remélem, hogy a bizottság jó, megfelelő válaszokat tud majd adni ezekre a kérdésekre, és ez a megvalósításhoz vezet majd. A mezőgazdaság teljesítése ahhoz a célhoz kapcsolódik, hogy valamilyen európai hozzáadott érték termelődjön. Az új stratégiával, az új megközelítéssel, vajon ez teljesülhet-e, ez a célkitűzés? és még mindig mondhatjuk azt, hogy rendben zajlik, a, rendben történnek a kifizetések. Ami az úgynevezett cappinget illeti, a kifizetéseknek ugye egy plafont szabunk a nagy vállal, nagy mezőgazdasági vállalatok esetében. Nos, ugye a kollégák azt mondják, hogy ugye ez az első, amit ki kellene venni a csomagból. De hát remélem, hogy a bizottság itt azért elég állhatatos lesz, és legalábbis ezt meg tudja menteni. Köszönöm. Nekem is van egy kérdése. Az underlying transactions, amit a, ugye a bizottság bemutatta, hogy az EU szintjén, illetve a tagállamok szintjén is zajlanak ilyen tranzakciók. Igen, így van ez, és ennek milyen következményei vannak. Azután a kifizetések szabályszerűsége és jogszerűsége. Ugye a számvevőszék, amit most mond, az az, hogy mi most már egyáltalán nem láthatunk bele abba, ami a tagállamoknál történik. Ez nagyon súlyos dolog. És hogyha ez így lenne, akkor ennek tényleg kell, hogy legyen konzekvenciája. Szavam kollega. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet kell mondanom az Európai Számvevőszéknek a véleményük elkészítéséért. Talán egy kicsit azért a bizottság javaslatáról is szólnék, hogy megérthessék majd azokat a kritikus megjegyzéseket, amelyeket el fogok mondani a számvevőszék jelentéséhez. A megfelelő egyensúly megint a kulcskérdés. Egyrészt csökkenteni kell a gazdákra és a hatóságokra háruló terheket, és biztosítani kell a hatékony pénzügyi ellenőrzést, hogy ne lehessen visszaélni közpénzekkel. Érdemes megjegyezni, hogy 2015-ben az Európai Parlament elfogadott egy saját kezdeményezési jelentést, amelynek az volt a címe, hogy az EU pénzügyi érdekeinek megvédése a kap teljesítmény alapú megközelítésének a tükrében. Teljesítmény alapú, kevésbé komplex, egyszerűsített kap, ez az, amit akartunk, és majdnem 600 igen szavazattal fogadták el ezt a jelentésemet a plenáris ülésen. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ezzel a jelentéssel kapcsolatban felvetett valamit, amit a bizottság figyelembe vett, mint például a single audit, az egyszeri auditálás. Az ön beszámolójában is éreztem, hogy a, hát a véleményben erre bővebben kellene kitérni. A bizottság egyszerűsíteni akarja a közös agrárpolitikát, több felelősséget ró a tagállamokra, és ezt a szerep áthelyeződést figyelembe kell vennünk, és meg kell értenünk, hogy itt egy szerep áthelyezésről van szó az egész kap javaslat kapcsán. Ez azt jelenti, hogy a, ugye a termelők, a tagállamok és a bizottság szerepe fog változni. Ahhoz, hogy a jövőben jól működjön a kap, fontos a teljesítmény alapú megközelítés. A hatóságok dönthessenek intézkedésekről, ami leginkább megfelelő az ő régióinak vagy a tagállamoknak meg győződve arról, hogy ez eredményes lesz, és így lehet biztosítani az optimális eredményeket. Az, ha egy szabályozás kevésbé részletes, az nem jelenti azt, hogy kevesebb lesz az ellenőrzés. Nő a rugalmasság ezekkel a tagállami stratégiai tervekkel, és mérhető eredmények lesznek. Azban egyetértek a számvevőszékkel, hogy a, hogyan definiáljuk a teljesítményt, erről még bővebben kellene szólni. De az EU szintjén végzett nagyon bonyolult ellenőrzési rendszert se a termelők, se az által, általában az emberek nem értik meg de biztosítani kell persze, hogy a kifizetések kapcsán eh, ez megbízhatóan és szabályszerűen történik. De a hangsúlyt az eredmény kell, hogy kapja, nem pedig az, hogy bizonyos részletszabályoknak mindenben megfelele a eh, gyakorlat. De itt szemben a bizottság javaslatával úgy tűnik, hogy a számvevőszék üdvözli új követelmények bevezetését, amelyeket ellenőrizni és auditálni kell, de amelyek nem szüntetik meg a korábbi ellenőrzéseket, és ezt mm, semmiképpen nem ezt akartuk a 2015-ös jelentésünkben. El kell szakadnunk attól az elgondolásról, hogy a dolgokat csak egyféleképpen lehet megtenni, és ez az egyfélekép, ez mindig a múltban alkalmazott módszer és eljárás. Elnök asszony közbe szól. Tényleg Művele úr. Köszönöm, elnök asszony, Figurédó úr, tisztelt képviselők. Az elmúlt években a kapott jogosan vagy nem jogosan hibáztatták, rámutatva a gyengességekre, a klímaváltozás kapcsán, vagy a közvetlen jövedelem támogatása kapcsán felvetődött, hogy méltányos ez a rendszer. Sok itt a kényes téma, a komplexitás, az administratív teher, a kap kapcsán ilyen pontok. A számvevőszék az éves különjelentésében sok ilyen megállapotást tett, és a bizottság ezekre nagyon is odafigyelt. Most a bizottság meg mindent megtesz, hogy a hibákat kijavítsa, különösen a környezeti kérdésekkel kapcsolatban a, valamint a plafonosítás, a kifizetések megfelelőbb elosztása kapcsán ki akarunk térni abból az ördögi körből, amit az egyre több szabály, egyre több ellenőrzés jelentett, és teljesítmény alapú megközelítést akarjuk alkalmazni. Egy sor fontos szempontot vett fel a számvevőszék, ez teljesen legitim, és biztosítottam önöket, hogy tovább fogjuk tanulmányozni a számvevőszék véleményét. Ezt már meg is tettük, ugye? Ezt sajnáljuk, hogy a vélemény igazából nem adja vissza a politikai és a gazdasági valóságot három fontos kérdésről szólnék. A irdelem támogatás az első. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, a hatásvizsgálat számos bizonyíték a szolgál arra, hogy jövőben is nagyon fontos a jövedelem támogatás, az élelmiszerbiztonság, a klíma, a vidéken, a, a vidéki élet megőrzése érdekében. A felmerül természetesen, hogy a közvetlen jövedelem támogatás hogyan lehetne méltányosabban elosztani. A javaslat nem tükrözi a klíma, illetve a védelmi ambíciókat, mondja a számvevőszék. Ezzel nem értünk egyet. A bizottság javaslata igenis reagált a számvészi korábbi bírálatára, amikor is a zöldítés hatékonyságát kérdőjelezték meg. Az új zöld architektúra kondicionalitást vezet be az éves alapú kifizetések esetében, ami kapcsán jelenleg még nagyon sok kivételt tartalmaz a zöldítési csomag a 30 százalékkal kevesebbet lehet kiadni a vidékfejlesztési célokra, és a természetben, tehát a hátrányos helyzetű régiók számára a kifizetéseket viszont növelik. A környezetvédelmi, illetve a klímáért felelős hatóságok, valamint a civil szervezetek szerepe is nőni fog a kap tervezéssel kapcsolatban. Most rátérnék az új modellre, teljesítés új modelljére, ami a politikai javaslatainkat foglalza össze. A számvevőszék felkérte a bizottságot, hogy a teljesítmény orientációt erősítsük a kap kapcsán. Megvizsgálták a, tukat célokat, a szakpolitikai célokat, és az új teljesítési modellel a tagállami célokat építjük be a garancia rendszerbe, több éves monitorozással, ellenőrzésekkel tudjuk biztosítani azt, hogy legyen következménye annak, hogyha az eredmény kapcsán valamilyen hiányosságot lehet feltárni. Véleményünk szerint a számövőszék néhány felvetése nem reális opció, de erről már a múltban is volt szó. Ami a megbízhatósági modellt illeti, itt egy kicsit meglepetünk azon, hogy a számvészek véleményében több a nem egyértelmű, nem világos pont, vagy pedig olyanokat vetnek fel, amíg is benne van a mi javaslatunkban. Az új teljesítési modellhez hozzátartozik az is, hogy az EU jog alapján kellene utasítani a tagállamokat arra, hogy milyen jogi kereteket kell alkalmazni a kedvezményezetekkel kapcsolatban. Ez a stratégiai terv rendelet 9. cikkében van benne, és a horizontális rendelet is tartalmaz erre vonatkozó a rendelkezést. Tehát ellenőrizni kell, hogy vajon megfelelően működik-e a tagállamban a, a governance, az irányítási rendszer. Az az, hogy tiszteletben tartják-e a tagállamok az EU alap által előírt alapkövetelményeket, és um, ez a jogszerűség, a kifizetések jogszerűséget, szabályszerűségét uh, ellenőrző keret része. A a számvevőszék véleménye óhatatlanul egy kétszintű rendszert eredményezne, amikor is a kedvezményezettek szintjén egy a megfelelés hez még járulna egy újabb réteg a teljesítéshez kapcsolódóan. Az elnök kéri a felolvasást, talán egy kicsit le kéne lassítani. A bizottság egy olyan rendszerre tett javaslatot, amely a teljesítésre helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor a jogszabályoknak való megfelelés továbbra is fontos marad. Garantálni kell a kap működésének hatékonyságát és eredményességét, a szabályoknak való megfelelést, Persze semmi nem tökéletes, ezért igenis helye van új javaslatoknak. Ez támasztja alá, hogy szükség van a kap reformra. Úgy gondoljuk, hogy a számbevőszék túl ortodox megoldásokat látna jónak a kap reform kapcsán, mi pedig inkább a lehető legjobb eredmények elérését elősegítő módszereket részesítettük elényben. Nem kaptam választ a két kérdésemre. Az első kérdés az EU szabályok alkalmazására vonatkozott. Ebben az esetben az európai szabályok alapján a tagállamok ítélhetik meg a javaslat keretein belül, hogy a különböző kedvezményezettek számára kereteket kialakítsák. Ezen kívül pedig az úgynevezett igazoló testületek lesznek azok, akik majd meghatározzák, hogy a különböző érintett hatóságok, irányító hatóságok, stb. szempontjából megfeleltek-e az európai szabályoknak, vagy pedig voltak hiányosságok, vagy komoly hiányosságok az Európai Unió által megszabott alapvető követelmények betartásában. És mi volt a második kérdés? hogy mi ez az underlying transaction. The horizontal regulation specifies that the A 35. cikk kimondja, hogy az európai finanszírozás a tagállami bejelentés alapján történik meg, vagyis a jogszerűség, amennyiben uh, a jogszabály megalkotója úgy dönt, az európai költségvetés és a tagállam közötti viszonylatban uh, keresendő. Ez azt jelenti, hogy azt ellenőrzik, hogy a tagállamoknak uh, adott kapott átutalások esetében például a tagállamoknak átutalt két milliárdnál nem követnek el hibákat, de az, hogy mi történik a kedvezményezettek szintjén, azt már nem tudjuk. Ez a terv? Nem, nem ez a terv, de lehet, hogy most túl kevés az idő ahhoz, hogy ezt részletesen elmagyarázzam. Nyugodtan tegye csak meg. Jó. Nos, hát ahogyan már elmondtam, le fogják ellenőrizni a releváns audit szervek, az úgynevezett Certification Body és az Európai Bizottság is, hogy a tagállami rendszer, operatív rendszer működőképes-e? Vannak-e kifizető ügynökség, ezek jól működnek-e? Vannak-e certification bodyk, és ezek is jól működnek, és így tovább szerettük volna ezt bizonyítani a megfelelő implementáció érdekében. Az EU-s szabályok implementációjára gondolok. Ugyanezt történik egyébként az IX rendszerben is, amely a területalapú kifizetéseknél működik nagyon jól. Egy másik fontos aspektus a reformok szempontjából az az, hogy az Európai Unió visszavonul a szabályalkotástól, sokkal kevesebb EU-s szabály lesz, mint a múltban, és még ezek a most is az adminisztratív terhek, a komplexitásról panaszkodnak nagyon sokan, tehát tulajdonképpen tudjuk azt, hogy itt sokszor arról beszélünk, hogy egy-egy sövény milyen hosszú, meg milyen széles kellene legyen, de hát ez a múlté már. Ez a múlté, most már sokkal kevesebb európai szabály lesz, és sokkal általánosabbak lesznek a szabályok, és majd a tagállamok fogják meghatározni azt, hogy milyen típusú támogatásokat akarnak megadni, és Mindez úgy, hogy közben a számosított célkitűzéseket is ellenőrizzük. Ebben a kontextusban azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy a tagállamok megfelelnek-e azoknak az európai szabályoknak, amelyeket megalkottunk. Ez az egész rendszer semmiképpen sem fog mostantól a bizottság részéről egyéni jellegű ellenőrzésekbe torkolni, mert gyakorlatilag mindenhol a nemzeti jog lesz az irányadó ebben a rendszerben. Ez nem is lehet másként egy teljesítmény alapú rendszerben, mert különben óriási követelményeket szabunk meg, például a teljesítménnyel kapcsolatban, és ugyanakkor az egész rendszer komplexitásának és, és a követelményeknek való megfelelés mellett, ez pedig administratíve öngyilkosság, és biztos, hogy a tagállamok ezt nem is fogják jóvá hagyni. Vagyis, hogyha egy teljesítmény alapú rendszert szeretnénk, az egyben azt is jelenti, hogy részben vissza kell vonulni a compliance oldalról, és meg kell őrizni azokat a biztosítékokat, amelyek révén megbizonyosodhatunk arról, hogy az EU által finanszírozott projektek e az EU szabályoknak megfelelnek-e. Köszönöm. Soweit die Theorie, das habe ich schon. Ez ez az elmélet, ezt már ér, ezt értettem, ez azt jelenti, hogy középtávon e, ez a mezőgazdasági alapok e, végét jelenti, mert a botrányokba belefognak, e, ez, ebbe szét fog esni a, gaz, a mezőgazdasági politika. A jelentéstevő szeretne még hozzászólni. Köszönöm. Én is szeretném azt hangsúlyozni, hogy Celler úr is utalt rá a, ze- a, a zöldítésről szóló jelentésünk, illetve azok a kérdések, amelyeket Szárvámá úr tett fel konkrétan, arra gondolok, hogy hogy lehet a célokat jobban meghatározni, és szeretném megköszönni Greszle asszonynak is a felvetett kérdéseket, mert én azt hiszem, hogy ezek tényleg nagyon okos kérdések voltak, és szeretném megköszönni megálló ö, úrnak is a megjegyzését azzal kapcsolatban, hogy a kialakított rendszerek ö, javítását célozzuk. Nos, hát az alapvető kérdés szerintem a következőképpen ragadható meg. Mi a mi szempontunkból a elszámoltathatósági rendszert akarjuk ellenőrizni. Szárváma úr is utalt már arra, hogy jó egyensúlyra van szükség a teljesítmény és a jogszerűség ellenőrzések között nagyon világosan akarok fogalmazni. Az Európai Számvevőszék nem akarja, hogy nagyon részletes szabályok legyenek. Mi nem attól félünk, hogy hiányozni fognak ezek a szabályok, és, vagy hogy ezeket ne tartanák be a végső felhasználók. Az európai számvevőszéket inkább az zavarja, vagy attól tart, hogyha az Európai Parlament és az Európai Tanács, vagyis a jogalkotók által el tervezett szabályokat meg de azt biztosítani kell, hogy a tagállamokba betartsák, mert hogyha nem lesznek ellenőrzések, akkor mégis milyen ki fogja ezt biztosítani, hogy meg fognak felelni a szabályoknak. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy betartják őket, hogyha semmiféle ellenőrzés nem lesz? Ez a kérdés. Ebben a rendeletben biztosak vagyunk benne, hogy eléggé, elég sok elem van ahhoz, hogy azon keresztül a teljesítményt értékelni lehessen. Szerintünk megvannak azok az elemek is, amelyek révén meg tudjuk állapítani azt, hogy működik-e a rendszer kormányzati szinten, de azt viszont nem tudjuk, hogy ha az itt elfogadott parlamenti szabályok megvalósulnak-e vagy sem. Hogyha az Európai Bizottság nem fog oda járni ellenőrizni, akkor hogyan fogja tudni ellenőrizni, hogy valóban megvalósulnak-e mindezek? Esetleg majd az Európai Számvevőszék fogja ezt megtenni? Ez, ez azért az ellenőrzés fontosságához hozzátartozik. Én szerintem nagyon fontos lenne, hogy akkor tagállami szinten egy független testület tegyen nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy a végső kedvezményezeteknek kifizetett összegek jogszerű módon tették meg az eredeti szabályok alapján. Tehát ez a kérdés. A közös mezőgazdasági tervek, tagállami szintű tervek megvalósulnak-e vagy sem? Szerintem nem annyira nehéz egyébként ezeket a mechanizmusokat kialakítani. Valami konzekvenciát azért mégiscsak be kell vezetni. Nem arról van szó, hogy dupla kontrollt szeretnénk, vagy egy túl öm, administratív, bürokratikus rendszert. Inkább azt szeretnénk, hogy valaki, valamikor, nem többször, de legalább egyszer ellenőrizze a legalitást, a jogszerűséget, mert ez azt jelenteni, hogy az Európai Parlamentben és a tanácsban elfogadott jogszabálynak megfelelnek mindezek. Engem nem az érdekel, hogy tagállami szinten mit fogadnak el. Igaziból engem az aggaszt, hogy az Európai Bizottság, vagy akár a számvevőszék is, amennyiben kétségek merülnek fel, ellenőrzéseket végezhessen a legalitás tekintetében. Nagyon röviden. Hát ez örökre probléma marad, mert akárhányszor is beszéltünk erről, ugye ez a legfontosabb kérdés, hogy van -e elég bizalom minden szinten. És hogy a szabályok, amelyeket közösen fogadtunk el, ezeket szóról szóra, betűről betűre betartják-e. Ami engem ebben a parlamentben néha zavar, az az, hogy egyes pontokban jogszabály alkotói funkcióban vannak olyan személyek, akiket kizárnak a tiszteletbeli pozíciókból. Ez így néz ki. Az Európai Bizottság erre rábólintott, azt mondta, hogy a tagállamokba helyezzük a bizalmat, itt is ők is részt vesznek a döntéshozatalban. Engem az érdekelne, hogy a kollégáink az illetékes bizottságban mit kezdenek ezzel. Jó, ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Az Olaf munkatársai már itt vannak. Jó sok munkájuk lesz a csalási ügyek a csalási ügyek ládája úgy látszik, hogy egyre megtelik. Nem tudom, melyik meg lesz a következő, majd még eldöntöm, hogy Csehország vagy Magyarország. Minden esetre még majd e, ezt tisztázni kell. Ezzel a az ülés véget ér, legalábbis az ülésnek az a része, amely hozzáférhető a szélesebb